Uh, please uh, uh, sit down, colleagues. We are... Kérem, foglaljanak helyet. Non ci sono... Senki nem kérte, hogy módosítsuk a napirendet, úgyhogy a napirendet a program szerint elfogadatnak tekintem. Mielőtt megkezdjük a meghallgatást, néhány közleményem van. Kasulides képviselőt neveztük ki állandó előadónak a Európai Unió Kanada keretszerződés megalapodás tárgyalása céljára, úgyhogy gratulálunk Kaszúides kollégának. Tájékoztatni szeretném a szakbizottságot az elnöki konferencia döntéséről ajánlások benyújtása a tanácsnak az Európai Unió Ukrajna, Európai Unió Grúzia tárgyalásokhoz, valamint ajánlások koherens politikára vonatkozóan az autoritár szervezetek és rezsimek esetében Watson képviselő lett kinevezve erre felelősnek. Utolsó bejelentés, a szavazatista és a kompromisszumos módosító indítványok tekintetében ugye voltak kicsit bonyolult szervezési helyzetek, Úgyhogy az a döntés született, hogy ezeket 24 órával a szavazás, szakbizottsági szavazás előtt be kell nyújtani. Természetesen ezzel nem korlátozzuk azt a lehetőséget, hogy a szabályzatnak megfelelően szóbeli módosító indítványokat lehessen bejelenteni a szavazás időpontjában. Minden esetre megállapodtunk erről, pontosan azért, hogy a már előfordult problémákat meg tudjuk előzni, meg tudjuk oldani Úgyhogy ezt, ez a javaslatunk, ez az új szabály. Akkor most át tudunk térni a mai nap legfontosabb programjára, és elnézést kérek e, ezért a kis késésért, amivel meg tudjuk kezdeni ezt a témát. Meghallgatás a hegyi karabaki helyzetről. A meghallgatás célja, hogy részletesebben megismerjük a témát, illetve hogy vitát indítsunk új aspektusokról is. Kirillov kolléga készített nemrég jelentést Európai Stratégia Kaukázus, Délkaukázusi területekre vonatkozóan. Egy évvel ezelőtt fogadtuk el a jelentést, és már akkor is nagy érdeklődéssel folytattuk le a vitát. Nemrég pedig szavaztunk a szállásfoglalásról, a keleti dimenzió, külföldtégnek keleti dimenziójáról. Szívics képviselő készítette a jelentést. Igazán felkészült szakembereket hívtunk a mai meghallgatásra. Különböző szinten ők részt vesznek a konfliktus megoldásra vonatkozó tárgyalásokon. Robert Bredkin, Nagykövet úr van itt, ő az társelnöke, amerikai társelnöke a Minszki csoportnak, Bernard Fassier nagykövet úr, ő a francia társelnöke a Minszki csoportnak, és Andrei Kasprisk úr is itt van, ő a személyes képviselője az EBS konfliktuskezelő elnökének, illetve Péter Szemnebi, az EU különleges megbizotja dél-kaukázisi témákra vonatkozóan. Sajnos eh, az orosz eh, mészcsoporti társelnök Igor Popov eh, nagykövető nem tudott eljönni, nem tudta elfogadni a meghívásunkat, mert már korábban ebbe az időpontba tárgyásokat beszélt meg. És velünk van az EAS igazgatója, Miroslav Lajcák úr, Azt kérem, hogy ő is majd mondja el a véleményét arra vonatkozóan, hogy hogyan alakul az Európai Unió helyzete a folyó tárgyalások során. A meghallgatást meg is kezdjük. Robert Bretke úrnak adom át a szót 5 percre, ha lehet, és Persze, hogyha nem tudja 5 percben összefoglalni a hozzászólását, akkor több időt is fog kapni, de utána inkább szeretnénk egy élénk vitát lefolytatni, és inkább azt kérnénk, hogy a feltett kérdésekre adjon választ. Ha lehet, akkor korlátozza 5 percre a hozzászólását. Önni a szó, eh, nagykövet úr. Mi arról tájékozottunk, hogy 10 percet kapunk, úgyhogy igyekszem ezt összezsúfolni 10 percre ha tudom. Először is örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és elfogadhattam a meghívásukat a szakbizottság ülésén részt venni. Clinton külügyminiszter asszony Buzek úrral találkozott tavaly, illetve pártvezetőkkel, és elmondta, hogy az Egyesült Államok szeretné megerősíteni a konzultációját az Európai Unióval, nem csak a bizottsággal és a tanácssal, hanem az Európai Parlamenttel is, amit kifejezetten megemlített. Úgyhogy remélem, hogy ennek a kötelezettségvállalásnak a szellemében lehetek ma itt jelen. Ezen kívül a Lady Ashtonnal is találkozott az elnök, és ott is megerősítést nyert, hogy milyen fontos a szoros partnerség az USA és az EU között. Két együttműködő partnerről van szó a globális kérdésekben, a regionális kihívások legszerteágazóbb területén, és a hegyi karabaki helyzet sem kivétel ez alól. Szorosan együttműködünk az EU tagállamokkal, Franciaországgal, amely társelnöke a Minszki csoportnak, Litvániával, mint az EBSZ elnökségi irodájának a illetve irodának az elnökségét betöltő ország, valamint az Európai Külügyi Szolgálattal, és nagyon nagyra értékeljük az Európai Unió keleti partnerségét, ami politikai, gazdasági és ágazati reformokat szorgalmaz, azáltal, és ezáltal megteremtve Dél-Kaukázusban a hosszú távú béke alapjait. Igyekszem röviden szólni de ha lehet, akkor három dolgot szeretnék körüljárni a hozzászólásomban. Először is szeretnék egy aktuális képet adni a tárgyalások jelenlegi helyzetéről, másodszorban az USA kötelezettségvállalásairól a hegyi karabaki békefolyamat kapcsán, valamint a szakbizottságnak néhány szót szeretnék szólni arról, hogy az EU-val való kapcsolataink jövőt hogyan látjuk. Tehát először is a tárgyalások jelenlegi állásáról. Gondolom, hogy mindannyian látták, Obama elnök, Medvegyev elnök és Sárközi elnök úr Dovili nyilatkozatát, mint a Minszki csoport társelnökségét ellátó országok nyilatkozatát, ami alapvetően a béke megteremtésére irányul a hegyi Karabakban és felszólítja a feleket, hogy a legközelebbi csúcstalálkozón véglegesítsék az alapelveket. Gondolom mindannyian ismerik ezeket az alapelveket. Ez egy olyan keretanyag, ami részletes utasításokat tartalmaz a miniszterek számára, minden fél miniszterei számára a végső béketeremtés érdekében. Tehát ezek nem magát a béke megállapodást tartalmazzák, hanem egyfajta iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a békét hogyan kell megteremteni. Annyit szeretnék csak ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy Frassi nagykövet úr ugyanerről majd többet tud is szólni, hiszen több éve foglalkozik ezzel a kérdéssel, de azt hiszem elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahogy az elnök úr is elmondta, hogy a jelenlegi elvek változata kiegyensúlyozottnak tűnik, és várhatóan a felek ezt el tudják fogadni a következő csúcs találkozót követően. Most nem kívánnék a részletekbe bocsátkozni, talán nem ez a legmegfelelőbb hely, de alapvetően hat elemre épül, amelyet az elnökök a nyilatkozatukban megfogalmaztak. Ezek a nyilatkozatok egyébként a kiosztott anyagban szerepelnek. Említettem már a közeljövőben megtartandó csúcs amit Medvegyev elnök úr fog elnökölni, illetve ő lesz a házigazda. És itt egy nagyon nehéz folyamatról van szó. Az Egyesült Államok is nagyon aktívan részt vett ebben a folyamatban. Obama elnök úr tavaly külön találkozott Sandésján és Aliyev elnök urakkal Washingtonban, illetve New Yorkban, és tavaly az első külügyminiszteri látogatásra került sor Bakuban. A külügyminiszter Sarkisyan elnökkel találkozott Verkandában tavasszal, és Nemrégiben fogadta Washingtonban a két külügyminiszter, Naban külügyminisztert és Namidjerov külügyminisztereket az elmúlt hónapban, illetve ebben a hónapban. Az európai ügyekért felelős államtitkárok is többször látogatást tettek Azerbajdzsánban és Örményországban. Végezetül pedig a saját munkámról én az Atlanti óceánt 32-szer repültem át, amióta 2009. szeptemberében elfoglaltam a jelenlegi pozíciómat. A régióban tettem többször látogatást, illetve Európában és az EBS e soros elnökével többször találkoztam. Ez is jelzi, hogy az USA mennyire elkötelezett annak érdekében, hogy a békés rendezést elérhessük a hegyi karabaki konfliktusban. Végezetül röviden engedjék meg, hogy érintsem az Európai Unió szerepét. Már említettem a bevezetőmben, hogy mit tesz már, e, vagy tett már eddig is az EU, illetve tagállamai mit tettek. És nem nekem feladatom megmondani, hogy az Európai Uniónak mi legyen a szerepe, de néhány rövid megjegyzést engedjenek meg. Először is én úgy gondolom, hogy a jelenlegi mechanizmus a három társelnök a Minszki csoportban a lehető leghatékonyabb mechanizmus a folyamat jelenlegi pontján. És annak ellenére, hogy egyelőre még nem sikerült a békés rendezést elérni, de nagyon fontos, és a partnerek is ezt húzzák alá, hogy sikerült elkerülnünk egy további háborút. Tehát semmiféleképpen nem becsülném alá ezt a az eredményt, amit a Minszki csoport elért, és ez köszönhető az elődeink munkájának is. A Minszki csoport egy rugalmas formátum, rugalmasan tud reagálni az éppen alakuló helyzetre, a tárgyalások titkosságát is sikerült megőrizni, amihez minden fél ragaszkodott. Tehát a folyamat jelenlegi szakaszában, a tárgyalások jelenlegi szakaszában azt hiszem, hogy ez a felállás hatékonynak bizonyult. Ha tovább lépünk, a tárgyalásokról már a megállapodásra, illetve a megvalósításra, akkor sokkal nagyobb tere lesz a többi országnak is, hogy támogassák a béke folyamatot, és ez mindenféleképpen igaz az Európai Unióra. Az EU többször jelét adta annak, hogy nagyon sok területen képes megállni a helyét az úgynevezett soft power jegyében. De ahogy átérhetünk a megvalósítás folyamatára, folyamatos fellépésre lesz szükség, bizalomépítésre, személyes kapcsolatokra, párbeszédre a felek között, és a kényesebb kérdések megoldására, például a visszatelepítések, az újjáépítés területén. Ezek azok a területek, ahol az EU-nak nagyon fontos szerepe lesz a jövőben. Tehát ahogy a folyamat előre halad, és remélem, hogy ez így lesz a közeljövőben, sokkal nagyobb szerepet látok az Európai Unió számára. Remélem, hogy az összes fontos pontot sikerült érintenem, de készen állok a további kérdéseik megválaszolására is. Köszönöm, Bretkin nagykövet úr. Berna Fassier nagykövet úr kapja most meg a szót, ő a Minszki csoportnak a francia társelnöke. Önt is szeretném arra kérni, hogy lehetőleg csak 5 percben szóljon hozzá. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Minsk csoport elnöksége, társelnöksége nem három országra korlátozódik, USA, Oroszország és Franciaország, hanem ez igazából egy tím, egy nagyon szorosan együttműködő tím a közvetítők szintjén, a miniszterek szintjén. Először a madridi elveket állítottuk össze. Politikai szintre is vonatkozik ez, tehát a három miniszter alkotta hármas segítségével, és természetesen az államfők szintjén is a kollégám említette a Dovéli nyilatkozatot. Ez három év alatt a harmadik nyilatkozat, amit Barack Obama, Dimitri Medvegyev és Nikolás Sarkozy írt alá. Ez az egységes hármas végzi a munkát. Több mint hat és fél év óta folyik ez a munka. És szeretnék elnézést kérni orosz barátunk Igor Valentinovics Papov nevében, aki természetesen határozottan dolgozik a tárgyalások következő fordulóján, ami néhány héten belül sorra fog kerülni. Sőt, lehet, hogy már két héten belül. Három témát szeretnék említeni. A kollégám bemutatta a jelenlegi tárgyalási helyzetet. Fontos, hogy önök ne csak egy fotót lássanak, hanem az egész filmet, méghozzá ezt a fotót, ezt az állóképet megelőző filmet, hiszen ez a fotó az utóbbi öt év munkának az eredménye. Aztán szeretnék néhány dolgot megmagyarázni, második lépésként megmagyarázni, hogy a jelenlegi tárgyalási felállás hogyan és milyen hatékonysággal működik. A harmadik témám az lesz, hogy Beszámolok önöknek az EU helyzetéről ebben a folyamatban. A tárgyalások filmje. Tudniuk kell, hogy a tárgyalás többé-kevésbé a tárgyalások harmadik nagy ciklusában folyik. A, az első, a tűzszünetet követte az első fázis, akkor a közvetítők megpróbálták újra integrálni a hegyi Karabachot Azerbajdzsán administratív struktúrájába, közigazgatási struktúrájába, de ez nem volt sikeres, hiszen ezt Örményország háborúsoknak tekinthette volna. A második fázisban, vagyis a második ciklusban a 90-es évek végén, 2000-es évek elején a közvetítők pont az ellenkezőjét próbálták meg. Próbáltak olyan megoldást alakítani, hogy hivatalosan lehessen tenni Azerbajdzsántól való függetlenségét és a hegyi Karabaknak, úgyhogy Bakú is azt elfogadja. De ez sem volt sikeres, hiszen ezt Bakú tekintette volna a háborúsoknak. A jelenlegi harmadik ciklusban pontosan ezért orosz és amerikai kollégáim elődeivel együtt azt próbáltuk meg, hogy nem végső megoldást javaslunk a konfliktus örökös megoldására vonatkozóan, hanem próbáljunk olyan célokat kitűzni, amelyek elérhetők. És ezért próbáltuk felmérni azt, hogy hogyan lehetne úgy visszamenni Azerbajdzsánba, illetve a területet, az elfogadt területeket úgy visszaadni Azerbajdzsának, ami elfogadható a biztonság szempontjából is, illetve a hegyi karabaki önkormányzás szempontjából is. Aztán hogyan lehet az autonómiát biztosítani az itt lakó emberek számára, úgy, hogy az elfogadható legyen Azerbajdzsán számára, és így egy következő fázisra vonatkozóan, későbbi időszakra vonatkozóan javasolunk majd végső szavazásos döntést, azért, hogy a hegyi Karabak végleges státuszát ki lehessen alakítani. Na, ez az a koncepció, ami 2005-2006 körülre körvonalazódott, és Madridban javasoltuk. Ez egy közös ajánlat volt, írásos formában, ezek az úgynevezett madridi elvek, igazából egy 4 öt oldalas szövegről van szó, 14 elv, plusz egy jogi jellegű bevezető van ebben a dokumentumban. 2008 elején mindkét oldal ezt támogatta, de sajnálatos módon a Koszovó függetlenségének nemzetközi elfogadása miatt Azerbajdzsán aggódni kezdett, és 2008 elején már nehézségek merültek fel Azerbajdzsán oldaláról. 2009-ben jelentős előrehaladás történt, és úgy gondoltuk, hogy átörésre fog sor kerülni. A három elnök ezért vállalta igazából először a történelemben azt, hogy az akvilai nyilatkozatot közzéteszik. Ez a megállapodás lényegét tartalmazta. A hat jelentős javaslat, amit Bob Betke említett, ez gyakorlatilag az összefoglalója a 14 madridi nyilatkozatban található pontnak. 2009-ben azt gondoltuk, hogy áttörésre kerülhet sor. 2009 végén A moszkvai nyilatkozat esetében a először fordult elő az, hogy a két elnök megállapodott arról, hogy a megoldásról tárgyalni kell, békésen, jogilag kötelező megállapodást kell kidolgozni, aminek az alapját nemzetközi szabályok képzik. Sajnos, amikor az örmények kimondták, hogy elfogadnák a 2008-as dokumentum változatot, az új változat, aminek a benyújtására 2010 elején került sor, ott vártuk, hogy bekövetkezzen ez az áttörés, de sajnos akkor csak az a, Azerbajdzsán nyilatkozott arról, hogy egyetért a dokumentummal. Azóta többféle változaton dolgozunk. A Szorcsiban volt a legutolsó csúcs találkozó, ott előrehadás történt. Szóban legalábbis a konszolidálás tekintetében, és a tekintetben, hogy a közeljövőben írásban is tudjuk foglalni a megállapodást. Vagyis ma Valószínűleg ez a harmadik fázis hamarosan le fog zárulni, vagy egészen hamarosan támogatást lehet szerezni a javasolt koncepcióhoz, a 2007-es és az azóta javasolt elvekhez. Ha ezeket elutasítják újra, akkor valószínűleg új koncepciót kell kidolgozni. Második téma, a tárgyalások jelenlegi formája hogyan alakul véleményünk szerint. Először is a három ország mindegyike hosszantartóan és különösen, de eltérő módon érdeklődik a, az azerbajdzsáni fejlemények iránt. Az örmény diaszpora Oroszországban az világon az első, a második ilyen diaszpora az USA-ban él, és a harmadik pedig Franciaországban. Második megjegyzésem, hogy ez a felállás megfelel annak az elnek is, hogy, hogy ne legyen túl sok tárgyaló partner, és biztosítani lehessen, hogy magas szintű legyen a kölcsönös bizalom. Csak egy példát hadd mondjak erre most tárgyalunk a az, amikor tárgyalunk az elnökkel, akkor a minisztériumból csak egy ember van ott jelen. Aztán a folyamatosságot is így tudjuk biztosítani. A jelenlegi orosz közvetítő elődje vezette a hat éven keresztül a csapatot. Én jó magam hat és fél éve látom el ezt a funkciót. Ez azt jelenti, hogy talán a következő esetleg amerikai képviselővel hosszú időn keresztül tudunk majd együtt dolgozni. Végül, de nem utolsó sorban, ez a csoport rugalmas és gyorsan reagál. Néhány példát mondanék erre. A grúz orosz konfliktust követően Mindenki azt hitte, hogy a Minszki csoport ideje lejárt. Amikor az USA és Oroszország nem tudtak együttműködni, akkor Franciaország mégiscsak tovább tudta folytatni a munkát. Végül ez a rendszer hatékony, lehetővé teszi a gyors döntéshozatalt, kemény döntések rövid idő alatt meg tudnak születni. Erre is mondanék példákat. 2008-ban a tűzszüneti vonalon súlyos átörések történtek, de ezt követően azonnal az amerikai társelnök ott volt a régióban, és képesek voltak az elnökök arra, hogy gyorsan reagáljanak, és azonnal meg tudják oldani a helyzetet, hogy az ne súlyosbodjon. Végül a harmadik témára szeretnék átérni, az EU szerepére. A konfliktus megoldásában az EU szerepe abszolút értelemben döntő. A különböző rendezési fázisokban más és más az EU szerepe. A jelenlegi fázisban, amikor a tárgyalásoknál nagyon fontos a bizalom, az EU szerepe a legfontosabb a civil társadalom, mindkét ország civil társadalmának a tájékoztatásában, előkészítésében, a demokrácia támogatásában. Hiszen egyébként a két elnök nem tudja eladni politikusan, a, vagy politikai szinten a lehetséges megoldást a lakosságnak. Vagyis ez az a fellépés, amelyel olyan multiplikátor hatásokat tudunk elérni, mint a PCA, az akciótervek, a szomszédsági politikák, ezek olyan multiplikátor hatást tudnak kifejteni, amelyekre más nemzetközi szereplők nem képesek. Középtávon a rendezési megoldásban EU-nak határozott szerepe lesz, a nemzetközi erőfeszítésekhez hozzá fog tudni járulni, például az aknázanítás, az újjáépítés területén, a talán bizonyos tagjaink keresztül a békefenntartó erőkhöz is hozzá tud járulni. Hosszú távon pedig valószínűleg egy nemzetközi szervet kell majd felállítani, a hasonlat nem jó, de Boszniában például sikerült felállítani egy olyan tanácsot, amely magába foglalta az összes forrást, az összes nemzetközi forrást, és tudta ezeket kezelni, beleértve a három társelnökséget adó ország támogatását, az EU támogatást, az összes egyéb donorok tevékenységét koordinálni tudta. A koordinációra mindenképpen szükség van, mert nagy erőfeszítésekre lesz majd szükség. Köszönöm szépen. Grazie, ambasciatore. Köszönöm, Fasztia nagykövet úr. Andrei Kaspritz Kúria. Szó, ő a személyes képviselője a az EBS konfliktuskezelő elnökének. Őt is arra szeretném kérni, hogy 5 percre szorítsa a hozzászólását. Az előző két előadónak ez nem sikerült, de talán, hogyha ide rakom maga elé az órát, akkor magának sikerülni fog. Öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő urak. A társelnökök már beszámoltak a helyzetről. Én ezt ki egészíteném a személyes képviselő feladataival, illetve a front vonalakon uralkodó helyzettel. Először 1995-ben neveztek ki erre a posztra embert, majd engem 96-ban, és aztán a későbbi elnökségek is kineveztek bennünket, illetve engem. Öt emberem van, Tbilisi-ben, Nagorno-Karabakban, Jerovánban, Bakuban, és komolyan részt veszünk a tárgyalásokban. Három ember rotációban működik, kettő pedig Tbilisi-ben van állandó jelleggel. A személyes képviselő mandátuma három tevékenységet foglal magában. A soros elnök segítség, megsegítése, a felek megsegítése, mi vagyunk tehát a szeme és a füle a soros elnökségnek rendszeresen találkozok miniszterekkel, államelnökökkel annak érdekében, hogy a társelnökök, illetve a soros elnök mindig megkapják az információkat. A társelnökök viszonyában a személyes képviselő eh, látogatásokkal segíti a munkájukat. Az elmúlt évben hét ilyen személyes látogatáson voltam, például tavaly októberben egy felülvizsgálati látogatáson, illetve ez egy 1500 kilométeres körút volt gyakorlatilag. Többször is jártam a frontvonalon, legutóbb a múlt héten gyakorlati támogatást is nyújtunk Legfontosabb ezek között a bizalomépítési munka, amely a gyűlöletet és az előítéleteket csökkenti a két nép között, és rávezeti őket arra, hogy mindez lehetséges, a kompromisszum pedig szükséges ahhoz, hogy megoldják ezt a helyzetet. Ez hozzájárulhat a halálesetek csökkentéséhez, csökkenéséhez a frontvonalon, illetve a tárgyalások felgyorsításához. Ez a mandátum számomra lehetővé tette, hogy politikai intézkedéseket is előmozdítsak, például olyanokat, amelyeket örmény vagy azeri felek kezdeményeztek. Katonai intézkedések, például a különböző katonai tisztviselők közti kommunikáció biztosítása, médiaesemények, környezetvédelmi események és a munkám részét képezik. Nyilvánvalóan ilyen intézkedésekre a továbbiakban is szükség van. Az azeriek azonban azt mondták, hogy nem lesz együttműködés, nem lesz bizalomépítő helyzet, illetve bizalomépítő munka addig, amíg azeri területeket foglalnak el. Ezért az egyetlen bizalomépítő művelet katonai területen a frontvonal megfigyelése. 650 kilométer a határvonal, illetve a frontvonal. Ennek a megfigyelése csak a felek eh, közreműködésével lehetséges. Az én eh, irodám az egyetlen nemzetközi jelenlét eh, ezen a frontvonalon, és csupán idén 12 megfigyelő missziót hajtottunk végre, általában havi kettőt hajtunk eh, végre, és ennek az eredményeiről beszámolunk a társelnököknek. Ez és a terepen való jelenlétünk más előnyökkel is jár. Eh, hogyha komoly incidens következik be, mint amilyen egy évvel ezelőtt hat halálos áldozatot és három sebesültet követelt, akkor eh, már azonnal tudom eh, a helyzetet elemezni és segíteni ezzel a soros elnököt, illetve a eh, társelnököket, ezzel minimalizáljuk az eszkaláció veszélyét. Humanitárius kérdésekkel is eh, foglalkozunk, hiszen ez a helyzet nem csak a ténylegesen érintettek körében okoz nyomort, hanem a népek között is akadályozza a az előrehaladás a tárgyalásokban alássa a bizalmat. Csapatom kapcsolatban áll a ensz és más nemzetközi szervezetekkel, különös tekintettel a Vörös Keresztre. Emellett a halottak maradványainak felkutatásaival, az eltűntek felkutatásával is foglalkozunk egy sor esetben adtunk át megtalált holtesteket Asztrahányban és Szocsiban. A Szocsi csúcson arra szerettük volna feleket felhívni, hogy a fronton bekövetkező incidensek kivizsgálásában lépjenek előre, ehhez az én irodám majd nyilván segítséget kell, hogy nyújtson. Én eh, a régióban bekövetkező fejleményekről számolok be, és monitorozom az eseményeket rendszeresen. Ezen kívül briefinget nyújtok minden olyan félnek, akit érdekel ez a konfliktus, illetve annak a feloldása beleértve a nem kormányzati szervezeteket. És most akkor beszéljek a front helyzetről. Ez tavaly március óta stabil. Ez nem azt jelenti, hogy nincs lövöldözés, és nincsenek halottak. Mindössze annyit jelent, hogy nem romlik a helyzet jelentős mértékben. Hát 17 ember ö, halt meg az idei év első 5 hónapjában, 18-an pedig megsebesültek. Ha ezt összehasonlítjuk a tavalyi évvel, akkor azt látjuk, hogy 35-en haltak meg, és 52-en sebesültek meg összetűzésekben a frontvonalon, illetve a demarkációs, a tűzszüneti vonalon. A további tárgyalások remélhetőleg csökkentik majd az áldozatok számát. Remélhetőleg a bizalom helyreáll, és a bizalomépítő intézkedések újra elindulhatnak a különböző felek között. Ez tehát egy áttekintés arról, amit a személyes képviselőnek az irodája végez, és ez egy egyedi nézőpont, amelyet az én hivatalom, amelyel az én hivatalom rendelkezik. Szeretném megköszönni az EU folyamatos segítségét, amelyet én személy szerint és a munkatársaim is élveztek. Köszönöm a segítséget és a munkájukat. Szívesen válaszolok kérdésükre. Köszönöm, nagykövet úr. Peter Szemnevi úr, a szó. Ő volt Európai Uniós különleges megbízott volt dél-kaukázusi témában. Őt is arra kérem, hogy ha lehet, akkor 5 percre korlátozza a hozzászólását. Itt az óra, amin láthatja, hogy mennyi időt állt már el. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást erre a rendkívül fontos ülésre. Én csak személy minőségemben szólok, hiszen már nem töltöm be a külön képviselő pozícióját. Nagyon örülök, hogy most sor kerül erre a találkozóra, ami rendkívül fontos, és majdnem, hogy ismeretlen konfliktussal foglalkozik Európa számára. Rögtön azzal kezdeném, hogy előre bocsátanám, hogy a hegyi karabahi válság megoldása az egyik kulcsa a Dél-Kaukázus gazdasági fellendülésének, fejlendülésének, illetve az Európai Unió keleti szomszédsági politikájának. A bizonytalanság a Dél-Kaukázusban már kevésbé nyilvánul meg Grúziában, például sikerült a közelmúltban korlátok közé szorít, <clears throat> szorítani a konfliktust. Ez egy rendkívül sérlékeny térség, és az erő alkalmazása mindenféleképpen elkerülendő. A török-örmény normalizációs folyamatot gátolja ez a válság, épp úgy, mint eh, a második eh, észak-nyugati irányú vezetékek továbbfejlesztését, ami az energia költségeket lényegesen megemeli. Ugyanakkor viszont Grúzia számára is a bizonytalanság egyik forrása. Mindaddig, amíg a hegyi karabaki válság nem oldódik meg, Grúziát változatlanul háborús fenyegetettség érinti. Tehát a Grúziában uralkodó félelem már önmagában is komoly problémának tekinthető. Általánosságban a hegyi karabahi konfliktus a biztonság és az EU gazdasági érdekei szempontjából önmagában fenyegetettséget jelent. Mik az akadályok a békés rendezés előtt? Először is a bizalom hiánya a felek között, ez talán a legfontosabb tényező, de ugyanakkor az érdeklődés hiányát is meg kell, meg kell említeni a nyugat részéről, legalábbis a közelmúltig. Ez nemrégiben megváltozott, amint a Minsk csoport társelnökeinek szerepét betöltő országok vezetői az elmúlt években rendszeres nyilatkozatokat tesznek, a G8-ak találkozójának keretei között. Mit tehet az Európai Unió, hogyan járulhat hozzá a folyamathoz? Sok minden elhangzott már, és jó kezdet lenne, hogyha oda figyelne az EU a konfliktusra, mint ahogy ezt a tanács releváns illetékes munkacsoportjain belül már megtették. Az EU ezen kívül forrásokkal is hozzájárulhat, ezáltal elősegítve a biztonságot, biztonság megteremtését, a korai jelzés révén elhangzott, hogy az EU a bizalomépítésben is sok mindent tehet. Itt rengeteg teendő van, és történtek már lépések a CBM bizalomépítő csomag keretében, Ezeket a tevékenységeket például kulturális örökségi projektek révén, a személyes dialógusok elősegítése révén, a közszolgáltatások segítése révén lehetne tovább kibontakoztatni, illetve az aknátlanítás révén. Ami a média szerepét illeti, itt az ellenségkép kép lebontása rendkívül fontos a régió országainak biztosítékra van szükségük, mégpedig szélesebb összefüggésben, azon kívül, hogy egyértelmű és szigorú üzeneteket hallanak. Éppen ezért az EU részéről a magas szintű látogatások gyakori tétele nagyon fontos üzenet lehet. A keleti partnerség is komoly szerepet játszhat a regionális szinergiák kialakításában, például azáltal, hogy a regionális infrastruktúrális fejlesztés elképzeléseinek kialakításában segít a régiónak, illetve a visszatelepülésekben. Tehát összességében a tárgyalások felgyorsulnak, és az EU-nak most már komolyan végig kellene gondolnia erről ezt a súlyos, de csak kevéssé ismert kihívást, és végig kell gondolnia, hogy hogyan lehetne hatékonyabban reagálni a humanitárius kihívásokra, hiszen még igen hosszú utat kell bejárni, nem csak a megállapodás véglegesítéséig, hanem a béke megállapodás aláírásáig. Az Európai Uniónak tágítani kell a perspektívát, és ambiciózusabban kell fellépni a keleti szomszédsági politikája kapcsán a hegyi karabaki helyzet megoldásában a rendezést követően. A hegyi karabak az egyik legnagyobb stratégiai szállítási, közlekedési útvonal a régióban, és az EU ennek kiaknázása terén komoly katalizátorként léphet fel. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie, ambassador. Köszönöm, nagykövet úr. A hozzászólásokat az Milos Lajszák igazgató úr fogja zárni. Ő azt mutatja be számunkra, hogy az EU mit tehet ahhoz, hogy hozzá tudjon járulni a tárgyalásokhoz. Jól látja az órát, úgyhogy javaslom, hogy nézze is, és próbálja 5 percre korlátozni a hozzászólását. Nem fogja megtenni, de ha lehetne lépjen sokkal túl se. Köszönöm elnök úr, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Én vagyok az egyetlen képviselője az EU intézményeinek itt a panelban, egy kérdéssel foglalkozom, mit tehet az EU, miben lehet többet a konfliktus megoldása érdekében. Készen állunk arra, hogy a tárgyalási formában a vállalásainkat teljesítsük. Az hegyi Karabach az egyetlen a, olyan konfliktus a szomszédos területeinken, amelyben az EU közvetlenül nem vesz részt, aminek megoldásában nem vesz részt. Aktívabb politikai szerepet tudunk vállalni a konfliktus megoldásában, Tudjuk, hogy a jelenlegi tárgyalási keret bármilyen módosítása a tárgyalások jelenlegi érzékeny időszakában, amikor a jövőbeni megoldások elveiről folyik a tárgyalás, nem biztos, hogy a mindenki által kívánt megoldáshoz fog vezetni. Ezért fontos, hogy az EU a megoldáshoz határozottabban járuljon hozzá, de a tárgyalási formán kívül. Tehát nem fogunk versenyezni és nem fogunk akadályokat állítani a meglévő tárgyási keretek elé. Hozzáadott értéket tudunk biztosítani, hozzá tudunk járulni, ki tudjuk egészíteni a Minszki csoport munkáját, hiszen jelentős tapasztalatunk van a konfliktusok megoldása területén a világban. Az egyik fő célja az EU új főképviselőjének dél-kaukázus és grúziai válság területén szeptember 1-én történik a kinevezés. Az egyik fő feladat az lesz, hogy a hegyi karabahi konfliktus megoldásával együtt a területi megoldásokat keresse. Ez a személy a tárgyalásokon részt fog venni, és a megoldások kereséséhez hozzá fog járni, és együtt fog dolgozni a Minszki csoport társelnökeivel. Az EU képviselő szerepén túl az EU-nak jelentősebb politikai szerepe lesz, megerősített párbeszéddel politikai szinten a Minszki csoporttal és más stratégiai partnerekkel is, mint Törökország például. Az Európai Unió erős üzenetekkel kell, hogy előálljon, egyértelmű jeleket kell, hogy adjon, hogy csak békés megoldás fogadható el EU számára, az e- Európa számára. Erős nyomást fogunk gyakorolni mindkét félre, hangsúlyozva azt, hogy semmilyen indokkal nem lehet annak, hogy emberekre lőjenek. Az EU mindkét felet fel fogja hívni arra is, hogy a katonai gyakorlatokat a konfliktus vonal mentén állítsák le. Erősebb monitorozási szerepet kívánunk majd játszani az EBSZ személyes képviselőjének a segítségével. Továbbra is erősíteni fogjuk a bizalom erősítő munkához a hozzájárulásunkat Készen állunk arra is, hogy a konfliktus megoldását követően az újjáépítésben részt vegyünk. Ez is további ösztönzőt jelenthet a megoldás kereséséhez. A konfliktus megoldásához 2 millió eurós pénzügyi támogatásra tudunk hozzájárulni a polgári vagy civil szervezetek számára az emberek közötti kapcsolatok támogatásához. Fontos, hogy szerényebb legyen a hozzáállás. Mindkét társadalomban például a fiatalok esetében, a véleményformálók esetében. A program ez csak az első lépés, hiszen a konfliktus kezeléshez több aspektusba fogunk hozzájárulni. Az EU már jelenleg is jelentős támogatást biztosít a demokratikus folyamatok támogatásához és a jogállam felépítéséhez Örményországban, Azerbajdzsánban, az EU szomszédsági bilaterális rendszer eszközei segítségével. Az országokkal a kapcsolataink a jelenlegi társadalási egyezményes tárgyalások során is próbáljuk közelebb hozni politikailag és gazdaságilag az országokat az EU-hoz azért, hogy demokratikusabb és nyitottabb rendszer alakulhasson ki az országokban. Így jobban fel tudnak készülni a békés megoldás elfogadására. A társadalmi megállapodás tervezett szövege is hangsúlyozza ezeket a politikai célokat. A békés megoldás, megállapodás, végleges megoldást és végleges politikai stabilitást hozhat, valamint gazdasági felvirágzáshoz is hozzájárulhat. Ha megszületik a megoldás, az EU készen áll arra, hogy a nemzetközi partnerekkel együtt részt vegyünk az újjáépítésben, jelentős támogatást biztosítsunk az érintett területeken azt is tudjuk, hogy a megoldatlan problémák a szomszédos területeken szintén negatív hatással járnak az EU-ra. Ezért a hegyi karabahi konfliktus megoldása számunkra is fontos, hiszen a probléma a mi problémánk is. Az általános politikai felelősségeink körébe tartozik mindez. Köszönöm. Elnök, köszönöm azt is, hogy röviden fogalmazott. Leszkák úr. Kirillov úr kért szót, ő az előadója az EU stratégiája Dél-Kaukázusban jelentésnek. Őt is arra kérem, hogy röviden, maximum két percben szóljon hozzá. Köszönöm. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm. Hát, ha csak két percet kapok, akkor sok mindent ki kell hagynom, amit pedig akartam volna mondani. Hát a lényeg, az az, hogy a legfrissebb hír az, hogy önök nem rendelkeznek megfelelő információval a legújabb dinamizmusáról az eseményeknek. Hallottam semmit a legfrissebb fejleményekről. Oroszországra kell tehát szorítkoznunk, és kérdésem a két vendégünkhöz az, hogy tényleg komolyan akarja-e Medvegyev elnök azt, hogy eredmény legyen a legutóbbi fejlemények fényében. Mert hát ugye már 20 éve létezik ez a Minszki csoport, és ez a status quo immár veszélyessé válik. A New York Times is azt írta, hogy ez a befagyasztott konfliktus kezd fölforrósodni. Biztosak abban, hogy Oroszországnak hagyni ezt a problémát? megoldja majd a problémát. Én nem akarom megkérdőjelezni Oroszország szerepét persze, csak az, hogy az ő kezükbe hagyjuk ezt az egész dolgot, jó eredményt fog-e majd hozni. Nyilván eh, az oroszok hosszú távú érdeke az, hogy jól játsszák és pozitívan játsszák ezt a szerepet, de vannak ezzel ellentétes eh, rövid távú érdekek is. Ugyanis eh, a Nabukkóval kapcsolatban egyes orosz politikusok azt mondhatják, hogy a konfliktus megoldása az oroszok kezére játszik. A konfliktus meghosszabbítása az oroszok kezére játszik. Tehát egyrészt erre válaszoljanak, kérem, másrészt pedig hát köszönöm az előadásukat, de az önök előadásából azt vonom le, hogy az európai kezdeményezéseket, európai segítséget nem igazán fogadják el, hiszen eh, beszéltek arról, hogy a civil társadalmat kell az európaiaknak felépíteni. Ennél Lajcsák sokkal ambiciózusabb volt, ambiciózus szerepet szeretett volna Európának, mert ha kitör a balhé, ahogy ezt a grúz példa is mutatta, az Európai Uniónak kell szembenéznie ezzel az egésszel, a menekültekkel, a szenvedő népességgel, és nekünk kell majd ezt a tüzet valahogy eloltanunk. Köszönöm Kirillov úr. Jatemma kiképviselője a szó, ő az előadója az EU-Azerbajdzsán tárgyalások jelentésének. Ha kére, kérem, hogy két percre szorítkozzon. Köszönöm. Elnök úr. Elnök úr. Először is köszönet minden meghívótnak, hogy részt vesznek ebben a nagyon aktuális és fontos eszmecserében, ezt nagyon fontosnak tartom, és mint ahogy hallottuk, az EU-nak eh, fokozottabb szerepet kell vállalnia a konfliktus rendezésben és közvetítésben. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezt már idén sikerül, illetve a jelenlegi EKS struktúrák keretében meg, el tudjuk érni. Az EU-nak egyértelmű stratégiára van szükség a konfliktus rendezési politikájának megerősítésére. Ugyanakkor szeretném megkérdezni, miután hallottuk, hogy hosszú távon az EU-nak létre kell hozni egy testületet, szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményük arról, hogy a dél-kaukázusi térségben az EU rendelkezzen egy külön megbizottal? Ugyanakkor szeretném azt is megkérdezni, miután az egyikük említette, hogy készen kell állnunk arra is, hogy a civil társadalmat felkészítsük. Mit várnak tőlünk, és mit tehetünk, vagy mit tettünk e tekintetben ez idáig. Végezetül pedig AFET jelentéstevőként a társulás, az azerbajdzsáni társulási megállapodás előkészítésében jó lenne, hogyha a tárgyalások nem csak a dél-kaukázusi országok EU-hoz való közeledését segítenénk elő, hanem legalább ennyire fontos az is, hogy ők egymás között is együttműködjenek, és hogy ezt is elősegítsük. Itt nagyon sok feladatunk van, hiszen elhangzott, hogy általános a bizalomhiány, minden esetre meg kell teremteni a feltételeit és a bizalmat ahhoz, hogy békés megoldás születhessen tárgyalásos megoldás. Tehát a kérdésem az, hogy önöknek mi a véleményük, mit tehetnénk mi a tárgyalások során. Köszönöm, Jatem, aki képviselő. Kassulides képviselő a szó, kettő perc. Yes, thank you, Chairman. I want to ask the... Köszönöm, elnök úr. Szeretném a panel részvevőit először is szeretnék neki gratulálni, a Minszki csoportnak általában az összes erőfeszítéséről, illetve az EU párhuzamos erőfeszítéséhez is gratulálok. Három rövid kérdésem van. Az első a hat elvre vonatkozik. Az egyik elben az szerepel, hogy a végső jogi státusz meghatározása hegyi karabak számára jogilag kötelező szándéknyilatkozattal. Itt viszont nyilatkozatokat hallunk Aliyev elnök úr részéről, amelyben azt mondja, hogy soha nem fog mást elfogadni, mint autonómiát a hegyi karabak számára, azerbajcsáni területi integritáson belül. Második kérdés. Itt a parlamentben sok aggályos hangot hallunk a helyi helyzetre vonatkozóan. Fegyverkezés, incidensek, katonai gyakorlatok, ezzel is hangzott és harcias retorika. Például hegyi Karabekhet felszabadítjuk Azerbajdzsán katonai erőinek a segítségével. És az utolsó rövid kérdésem, a örmény és azerbajdzsáni vezetők minden támogatást meg tudnak szerezni ahhoz, meg kell, hogy kapjanak ahhoz, hogy fájdalommentes megoldást találjanak mindkét oldal számára. A kérdés itt igazából az, hogyha hegyi Karabachnak egyáltalán lesz -e ebben szerepe? És hogyan lehet legalábbis Örményország számára segíteni a megoldás megtalálását? Elnök, köszönöm, Kaszújdesz képviselő, Provera képviselő, ő a, az APEC Bizottság első alelnöke. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak az összes információért. Az Európai Unió természetesen aggodik, hogyha bármilyen háborús, vagy bizonytalanság, vagy instabilitási helyzet alakul ki a világban. Ebben az esetben hegyi Karabach különösen fontos számunkra a keleti partnerségi kezdeményezés tekintetében, hiszen ez nehezen halad előre, Belarusiára gondolok. Az elvek, kezdeményezési elvek között van egy fontos békés együttműködés a hat állam között, amelynek fontos ez a partnerség, itt, itt hat keleti országra gondolok. Természetes, hogy hegyi Karabach, hogyha nem is annyira látens és feszültség áll fönn Örményország és Azerbajdzsán között, hát ez így nem teljesíti az egyik alapvető kritériumát a keleti partnerségnek. Azért, hogy betartsam a hozzászólási időmet, röviden fogalmazok muszáj hangsúlyoznom, hogy a de facto status quo az örmény területfoglalást támogatja, és emiatt természetesen a bakúi kormány aggódik, és az Azerbajdzsán lakosságnál is nő a feszültség, hiszen a, miért is e, e, ez a helyzet, hiszen egy állandó, hosszú ideig tartó területfoglalás. Nem csak hegyi kor Karabakról van szó, hanem még hét járásról. Ez megváltoztatja a terület lakosságának a profilját. Olyanok érkeznek ide, akik elfogadják és támogatják, a, támogatják az új helyzetet, ugye az örmény uralmat. Másrészt az hegyi karabak azeri lakossága elmenekül, több százezer menekült indult el erről a területről. És így, hogyha a lakosság összetétele is változik, ez viszont egy befolyásolja jelentősen a terület jövőjére vonatkozó esetleges népszavazás eredményét. Ez az egyik aggája az azerbajdzsáni kormánynak. Végül elmondanám, hogy véleményem szerint még egyszer egyértelműen hangsúlyozni kellene, ezt egyébként már megtettük itt a parlamentben, hogy a határok nem érinthetetlenek. Nem lehet háborús eszközökkel módosítani a határokat, hiszen hogyha ez bekövetkezik, akkor más nehéz helyzetek esetében, például Gör- Grúzia esetében is olyan ösztönzőket adnánk, hogy akár a hadi eszközökkel lehessen módosítani a határokat, és más hasonló katonai beavatkozásokat ösztönönzénk a jövőben, vagyis újabb konfliktus területek alakulhatnának ki. Elnök, köszönöm Provéra képviselő, Weigel képviselője a szó, kettő perc. Grazie, Presidente. I had the feeling... Köszönöm. Az volt az érzésem, amikor hallgattam itt a beszámolókat, hogy egy olyan diplomáciai erőfeszítéssel van dolgunk, amely már igen eh, eh, régóta zajlik. Én magam 98-tól 2002-ig voltam EBESZ nagykövet, és már akkor is működött a Minszki eh, csoport. Ugyanakkor az is az érzésem, hogy egy olyan veszélyes helyzettel szembesülünk, amelyet eh, mi most egy klasszikus diplomáciai megközelítéssel próbálunk megoldani. Eh, egy sor eh, kitűnő diplomata immár egy-két generáció óta próbál ja, megoldani ezeket a helyzeteket. Aztán még mindig azt mondjuk, hogy az elején járunk ennek az útnak, legalizálódik a megszállás. Önök nem beszéltek a nemzetközi jog elveiről, egyáltalán nem is említették a nemzetközi jogot, azt, hogy a nemzetközi jogot érvényesíteni kellene, érvényre juttatni. Önök nagyon kedves szavakkal emlékeztek meg Oroszországról, amely gyakorlatilag az örményeket támogatja a tetteikben, a, és azzal, hogy fetakomplit készhelyzetet állítanak elő, és mindkét félnek adnak el fegyvereket. Én nem lennék annyira kedves az oroszokhoz, mint önök. Lajcsák úr, én egyetértek azzal, amikor ön azt mondta, hogy ezek a céljai az EU megközelítésnek, de megvannak az eszközök is. Beszéljünk az eszközökről. Puha nyomást lehet gyakorolni Oroszországra, Azerbajdzsára és Örményországokra, mert különösen ez a kettő utóbbi ország nagyon komolyan dörgölőzik az Európai Unióhoz. Gondoljuk át tehát, hogy mit tehetünk. Én 20 valahány éven keresztül diplomata voltam, nem nincsenek illúzióim, hogy mi érhető el erővel, de azért bizonyos dolgok elérhetőek, valami keményebb álláspontot el tudunk foglalni, illetve ezt érvényre juttatni, a klasszikus diplomácia eh, eszköztárán túlmenően is. Köszönöm, Vágel képviselő. Schulz képviselője a szó, kettő perc. Ja, schön. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem az EU két képviselőjéhez intézem, Lajcsak úrhoz és Szemnemi úrhoz. Itt felvázolták, hogy az EU hogyan tudna hozzájárulni a konfliktus rendezéséhez. A kérdésem az, hogy a régióban, tekintet a régióban a felfegyverkezésre. A tárgyalások révén, az új partnerség és együttműködési megállapodás tárgyalásai révén nem lehetne ösztönözni Örményországot és Azerbajdzsánt arra, hogy a katonai kiadásait meghatározott szintre szorítsa. Köszönöm. Ibrizetit képviselője a szó, kettő perc. Az Európai Parlament már a célokat megfogalmazta. A megoldás tekintetében és már elmondtuk, hogy Örményországnak a megszállt területekről vissza kell vonnia a csapatait. És a érintetteknek vissza kell térniük hazájukba. Ezen kívül a biztonságot garantálni kell, Lajcsák úr is említette ezt, hogy ez az EU egyik célkitűzése a megfigyelői szerepében. Nagyon gyakran halljuk ezeket, de ez miért, mindez miért nem valósult meg, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak. A status quo elfogadhatatlan. És erről hosszasan lehet vitatkozni, a hegyi karabach illetően, de minden esetre az európai modellek ami a kisebbségeket illeti, és a területi integritás tiszteletben tartását mindenféleképpen figyelembe kell venni. És Európában is vannak hasonló esetek, amit példaként állíthatnánk elé modellként, és az EU-nek kell lenni az megoldásnak. Köszönöm, a szó kettő perc. Elnök úr, a külpolitika mindenféleképpen preventív célokat kell, hogy szolgáljon. És itt a parlamenten belül ilyen témákat tűzünk napi rendre, és Strasbourgban is a plenáris héten szerepel majd a napirenden ez a kérdés amit az EU eddig tett, messze elmarad az elégségestől, ami a civil szervezeteket illeti. Itt kialakult egy hálózat, de viszont a politikai nyomás nincs meg, és mindenféleképpen meg kell akadályoznunk a fegyverkezést és a háború eszkalálódását. A kérdésem a következő bárkihez is szólok. Az orosz fegyverszállításokra vonatkozik a kérdésem. Valóban vannak-e ilyen fegyverszállítások? Ezt önök meg tudják-e erősíteni? És az Európai Uniót pedig arra szólítanám fel, hogy Ashton asszony lépjen fel, és Bakúval is tisztázni kell, hogy ez a konfliktus pusztán Oroszország számára jelent hasznot. és megjelenik egyfajta békétő szerepben, de ugyanakkor a régi hatalmi pozícióit próbálja érvényesíteni. Úgyhogy az Európai Uniónak itt az energiapolitikai érdekeit is figyelembe kell venni, ami a régiót illeti. Úgyhogy kérem, hogy Ashton asszony felé közvetítsék, hogy ezt a kérdést a napirendre kellene tűzni, és ott mindkét fél számára az EU-nak egyértelművé kell tenni, hogy a mi érdekünk az EU-val közösen a béke, békés rendezés. Köszönöm, Gáller képviselő. Láncbergis képviselője a szó, kettő perc. Uh, Köszönöm, elnök úr. Lenne egy kérdésem Szemnemi úrhoz és a nagykövet urakhoz, akik itt megjelentek előttünk. A Minszki csoport felelősségére is szeretnék rákérdezni. A grúz indokolt félelmekről szóltak a hegyi karabaki konfliktus tekintetében, és ez arra vonatkozik, hogy esetleg egy újabb háború fog kitörni. A hegyi karabahi konfliktus, illetve a befagyott háborús helyzet, vagy véletlenül is, hogyha robbanhat esetleg, tehát eszkalálódhat a helyzet, vagy akár, hogyha valakinek érdeke van abban, hogy eszkalálódjon a helyzet, akkor is kirobbanhat itt újra a konfliktus. Ahogy látjuk, az oroszok erősítik az ellenségességet, az örmény önállóság tekintetében egy új kaukázusi háború felmerülhet a militánsok fejében, akik a, a közel állnak ezekhez az oldalakhoz. Mi az ő elképzelésük? Az oroszok és az örmények támadni, meg fogják támadni esetleg valamilyen az Azerbajdzsánt? Milyen stratégiai elképzelése lehet, illetve milyen stratégiai megoldást lehet kitalálni erre a konfliktus helyzetre? Elnök, köszönöm szépen, a belgész képviselő. Lizek képviselő szó, kettő perc. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Sorry, it will be in Polish. <laughs> Uh, it's still easier for me. Uh, Dziękuję, dziękuję serdecznie. To były niezwykle interesujące wypowiedzi panów na ten... Köszönöm, elnök úr tisztelt vendégek, nagyon érdekes előadásokat hallottunk, és abból kiindul, amit Lamsbergis úr elmondott. Három héttel ezelőtt Grúziában jártam jelentéstevőként, és szinte az összes politikussal találkoztam, a kormány pártok részéről, ellenzéki pártok, illetve parlamenten kívüli pártok képviselőivel is, és egységes volt az a vélemény, hogy a grúzok számára teljesen félelmetes a hegyi karabaki helyzet. És ezt látens konfliktus forrásnak tekintik, Örményország és Azerbajdzsán között is. Lehet, hogy ez egy túlzás, de mindesetre azt megelőzően Törökországban jártam, és Törökországot is igen komolyan aggasztja. Mint ahogy tudjuk, Grúziában örmény kisebbség él, illetve azeri kisebbség is. És a kisebbségek közötti viszony, a kapcsolat nagyon jó. Ugyanakkor viszont lehetőség van arra, hogy Grúzián keresztül Örményországba küldjenek orosz csapatokat, ami a grúz politikusokat és a közvéleményt egyaránt aggasztja. Konkrét kérdésem nincsen, csak ezeket a gondolatokat akartam megosztani. Köszönöm, Elize képviselő. Kilnézen képviselője, szó kettő perc. Köszönöm. Két dolgot szeretnék említeni. Először is az EU pozíciója Dél-Kaukázussal kapcsolatban ellentmondásos, hiszen egyrészt támogatást biztosítunk Grúzia területi integritásáért, és ugyan ezen elv alapján Azerbajdzsánt viszont nem támogatjuk. Nem gondolják ez azt, hogy ez az ellentmondás csökkenti az EU külpolitikájának a hitelességét a régióban. Második megjegyzésem, az EU részvétele a konfliktus megoldásban. Nem gondolják-e azt, hogy fontos lenne, hogy az EU, mint olyan, a Minszki csoportban benne legyen. Persze Franciaország ott van a hazám, de hát Franciaország nem az EU. Az EU részvétele fontos lenne, sokkal semlegesebb. Ugye hallottuk, hogy a három partner azért mind különféle érdekeltségekkel rendelkezik, hiszen jelentős örmény diaszpora van ebben a három országban. EU-s szinten viszont ez nem így van. Nem gondolják-e azt, hogy érdekes lenne legalábbis meggondolni, hogy az EU is részese legyen ennek a Minszki csoportnak? Köszönöm. Elnök, köszönöm, Kilnézen képviselő. Utolsó hozzászóló, Svensson képviselő, kettő perc. Tack så mycket, herr ordförande, och tack för information som jag fått här. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az előadóknak is az információkért. A a török örmény helyzetet nagyon jól ismerjük, de hát az Azerbajdzsán problémákkal is tisztában vagyunk. Nem lehetne elvárásokat megfogalmazni Törökországgal szemben a hegyi karabahi konfliktussal kapcsolatban. Törökország ugye mindenki nagyon jól tudja, milyen érdekekkel rendelkezik, és a török konfliktus fenyegetettség, a török aggályok miatt ez fontos lenne. Szeretném meghallgatni a szakértők véleményét a Törökország és a konfliktus kapcsolatáról. Svensson képviselő, köszönöm, és most megadom a szót az előadóknak. Megtartanám ugyanazt a sorrendet, mint ahogy először hozzászóltak, hiszen a felszólalók nem pontosították, hogy kihez szólnak a kérdéseikkel, ezért önök tudják egymás közt felosztani a kérdésekre adandó válaszokat. Itt is azt szeretném kérni, hogy mindenki 5 percre korlátozza a hozzászólását, és remélem azt, hogy összes, tehát mi együttesen az összes kérdése választ tudnak adni. There were very many interesting comments made and nagyon sok érdekes megjegyzést hallottunk, és egész éjszaka itt üldögélhetnénk, hogyha mindenre válaszolnunk, adni akarnék, én nem is akarok. És egyébként is a kérdések egy része az Európai Unió szerepére vonatkozott, eh, amely nem annyira rám tartozik. De azért eh, csipegetnék itt a kérdések közül, és eh, beszélnék egyik másikról. Oroszország szerepére többen rákérdeztek. Nincs itt az orosz kollégánk, nem nekem a szerepem megvédeni Oroszországot. Ugyanakkor nem értek egyet azzal a megjegyzéssel, hogy az oroszok kezében hagyjuk ezt a dolgot. Szerintem ez nem tisztességes leírása a a helyzetnek. Három együttműködő ország dolgozik az ügyön, mert nyilvánvalóan tudjuk, hogy az érdekeink ugyan eltérnek, de egy közös érdekünk van, ne legyen újabb háború, mert különböző okokból kifolyólag egy újabb háború az mindannyiunk számára katasztrófa lenne. Ez az érdek az, amely mentén együtt tudunk működni, az oroszokkal. Én magam részt vettem olyan üléseken, amelyeken ott volt a külügyminiszter, az amerikai elnök, a miniszterhelyettes, és együttműködünk mindig a partnereinkkel átlátható módon, valójában egyedi átláthatósággal a 37-38 éves diplomáciai karrierem során nem láttam még ilyen együttműködő, átlátható munkát. A francia és orosz kollégánkkal tényleg egy egyedi kapcsolatrendszert építettünk ki, és a közös érdek mentén próbálunk eljárni. Nem hagytuk tehát a hármunk közül valakinek a kezében egy személy vagy egy ország kezében ezt az ügyet. Említették itt a nemzetközi jogot, a nemzetközi jogi elveket, és azt, hogy mi nem utaltunk a nemzetközi jogra. Nos, nagyon sok mindenre nem utaltunk még, mert nagyon kevés időnk van. De azért azt nem lehet megcsinálni, hogy vegyünk egy elvet a nemzetközi jogból, például a területi integritás elvét, és aztán a köré fűzve oldjuk meg a helyzetet. Valójában többi több nemzetközi jogi elv létezik, amely itt szerepet kaphat. Mind a két fél, az összes érdekelt fél azt állítja, hogy az ő eljárása megfelel a nemzetközi jognak. De nem tudjuk Eh, tehát kimondani, hogy eh, nemzetközi jog alapján kell, természetesen a nemzetközi jog alapján kell lejárni. A, eh, ott két elvet is lehetne említeni, az önrendelkezést, a területi integritást, az ENSZ alapokmányát még külön harmadikként, de mindannyian jogászokkal felszerelkezve tudnának érvelni amellett, hogy az ő álláspontjukat jogokat megtámogatja a nemzetközi jog. E, tehát minden elv, e, minden, minden fél más elvből indul ki, nekünk pedig gyakorlati megoldásokat kell találnunk, amelyeket e, a felek elfogadnak. A nemzetközi jog tehát utat mutat, de nem ad konkrét válaszokat a problémára. Ugyanis ezeket a nemzetközi jogi elveket Nekünk gyakorlattá kell alakítanunk, és rávenni a feleket, hogy fogadják el ezt a gyakorlatot. Köszönöm, Fászia úr, a szó. Persze, ha megengedik, ugye van franciáról tolmácsolás, úgyhogy inkább Molière nyelvén szólnék hozzá, miután Shakespeare nyelvét már használtam. a kérdések egy részére szeretnék reagálni. Először is, miért is nem beszéltünk részletesebben a következő hetekben várt eseményekről és sikerekről? Magasak az elvárások, a remények, de vannak olyan időszakok, amikor fontosabb visszatartani a lélegzetünket, és nem szabad lelőnünk a poént ezért mi azt reméljük, hogy jelentős előrelépés fog történni a következő hetekben, de részünkről egyáltalán nem lenne jogos, hogyha indokolatlan elvárásokat osztanánk meg önökkel. mondok is erre egy példát. A karabahi helyzetről egy politikus több évvel ezelőtt azt mondta, hogy ha elakadnak a tárgyalások, akkor semmi nem fog történni. Az Egyesült Királysággal a múlt héten egy egyeztetést folytattunk. Az Egyesült Királyság azt jelentette be, hogy a következő ülésen megoldjuk a helyzetet. Ezt mi el akarjuk kerülni, és pontosan ezért nem mentünk bele a részletekbe. Kirillov úr, lehet, hogy nem voltak a, megfelelők az információik és lehet, hogy úgy gondolják, hogy nekünk nincs megfelelő információink, de mi nagyon jól tudjuk, hogy mi történt Oroszországban tegnap előtt. Az amerikai kollégám részletes tájékoztatást kapott, az orosz miniszter, a kollégám a társelnököt személyesen tájékoztatta. De felelőtlen lenne részünkről elébe menni azoknak a lépéseknek, amiket most kívánunk megvalósítani, és a elvárások a következő hetekre vonatkozóan. Ezekben nem akartunk most belemenni. Aztán az amerikai kolléga megjegyzése az orosz részvétele kapcsolatban. Meg vagyunk győződve arról, hogy Oroszország határozott szerepet kell, hogy kapjon a konfliktus megoldásában. És tudjuk, hogy mindenképpen szükség van Oroszországra. Tudjuk, hogy mi történik a tárgyalások során, és még ez nem a legutolsó változat. a dokumentumnak, egyébként nem az oroszok készítik, nem Moszkva készíti a dokumentumokat. Hát én azért rendelkezem megfelelő információkkal, amiről ma szó van. És az orosz miniszter, illetve az orosz elnök, amit megpróbált elérni, az egy megállapodás, egy olyan dokumentum legutolsó változatáról, amit a mi három országunk készített elő, a kezdeti változatban orosz és amerikai kollégáim elődei, illetve jó magam készítettük elő, tehát az első változatot. Aztán az orosz szerep. Nem csak orosz, az oroszok adnak el fegyvert a feleknek. Ezt nagyon jól tudjuk. Önök is kétségtelenül tudják, hogy Európában például nincs olyan európai ország, amely kezébe tudná tartani a, a drónok teljes kezelését. Ugye ezek a pilota nélküli repülők, ezeket többféle célra lehet használni, felderítésre és egyéb. Tudniuk kell azt, hogy június 26-án, vagyis néhány nap múlva a katonai parádén, amit Bakuban rendeznek, bemutatásra fog kerülni az, hogy Azerbajdzsánnak van saját kapacitása, tud drónt gyártani otthon. Hogyan fordulhatott ez elő? Tudva azt, hogy csak két ország, az Egyesült Államok meg egy másik ország nagyon jól tudják, hogy melyik, csak ez a két ország rendelkezik ilyen gyártókapacitással. Európában az Egyesült Királyság és Franciaország próbál európai szinten indítani ilyen gyártást. Úgyhogy nem csak Oroszország, hanem más is biztos, hogy segítette Azerbajdzsánt ezen a területen egyértelművé tenném, hogy nem az, Egyesült, nem az Egyesült Államokról van szó, nem, nem, nem rólunk van szó. Úgy gondolom, hogy ezt mindenki megértette, de azért köszönöm, hogy pontosította a mondani valomat. Minden esetre úgy gondolom, hogy a jelenlegi fegyverkezési időszakban nagyon veszélyes a, ennek a színvonala. Tudniuk kell, hogy Azerbajdzsán militáris katonai költségvetése 20%-ról évi 30%-ra emelkedett, már ez néhány év óta, és most pedig megduplázták. Ez azt jelenti, hogy, szá- azt jelenti, hogy 100%-os a növekedés idén a katonai kiadások területén. Az azerbajdzsáni költségvetés tehát magasabb, mint a teljes örmény állami költségvetés, tehát az azerbajdzsáni katonai kiadások. Ez az egyensúlytalanság nagyon veszélyes, és ezért örülök annak, amit Lácsek úr mondott, hogy az Európai Unió határozottan akar fölépni az erőszakmentes megoldás érdekében, és a társelnöki országokat is támogatni fogják. Egyébként Dovilban is láthattuk, hogy az erőszak megoldása elfogadhatatlan helyzethez vezetett a jelenlegi helyzethez, és hogyha újra erőszakot alkalmaznak, azt el fogja ítélni a nemzetközi közösség. Nem beszéltünk a nemzetközi jogról. Egy kicsit csodálkozom, hogy ezt említették, hiszen én említettem a moszkvai nyilatkozatot. Ez az első olyan alkalom volt, amikor a két elnök elismerte hogy tárgyalásos megoldást kell találni, és az összes nemzetközi jogi elv, megállapodás és keret tiszteletben tartásával kell, hogy ez történjen. Egyébként a dokumentáció, amit elkészítettünk önöknek, abban látszik az asztanai nyilatkozat, ahol az országaink megpróbálták a két harcban álló fél támogatását megszerezni ahhoz, hogy a megoldás alapja nemzetközi jogi szabályok legyenek, az ENSZ kartája és a Helsinki megállapodás, és ez nevesítve is van a dokumentumban. Következő kérdés, hogy a jó határozatok ellenére miért nem sikerült még megoldást találni? Nagyon egyszerű ennek az oka, a két fél ezt nem akarja a Európai Parlamenti prezentációban elhangzott az, hogy a nemzetközi, követ, nemzetközi közvetítés még nem hozott megállapodást. Hát nem tud megállapodást hozni, hiszen nem írhat elő, nem kötelezheti a feleket megállapodásra a nemzetközi közvetítés. A, feleknek kompromisszumot el kell fogadniuk. A kompromisszum szó, és én ezt nagyon jól tudom, mert mielőtt Azerbajdzsánnal foglalkoztam, Grúziában voltam nagykövet, és tudom, hogy a kompromisszum ezekben a kultúrákban, a régióban egyszerűen nem létezik. Ezért fontos, hogy az Európai Unió járuljon hozzá a civil társadalmi kezdeményezésekhez, erőfeszítésekhez. Kirill úr azt mondja, hogy én az unió szerepét kicsit korlátozottan fogalmaztam meg. Hát a határozott szó azért nem annyira szerény megfogalmazás. Az a szerep, amit én látok az EU számára, konkrétan a demokrácia támogatás területén alapvető. A tárgyalás az egy olyan, mint egy vonat, amely bemegy az alagútba, külső behatásoktól védve van ez a alagút, de nem biztos, hogy vannak menekülő útvonalak. Amikor be a tárgyalási alagútból kezdünk kilépni, amikor megvannak a keretszabályok, a, a civil társadalom viszont még a, ott áll a alagút másik oldalán az állomáson, akkor nem lesz jó a megoldás. Hiszen politikai bátorságra van szükség ahhoz, hogy a lakosoknak a javasolt megalapodást be lehessen mutatni. Végül szeretnék még egyszer beszélni az unió szerepéről. Én úgy gondolom, hogy mindegyik fázisban határozott kell, hogy legyen ez a szerep. A honfitársam kérdésére reagálva, vagyis hogy az Európai Unió miért Európai Uniót miért Franciaország képviseli? Hát inkább megfordítanám a kérdést. Hangsúlyoztam is egyébként a beszámolóban, hogy a jelenlegi modell jelenlegi tárgyalási forma hogy is alakult ki? Hogyha a kérdésre igen a válasz, akkor, nincs, akkor ez nem okoz problémát. Hogyha az Unió, mint közvetítő jelenléte lehetővé teszi, hogy ugyanaz a bizalmi szint érvényesüljön, mint ma, akkor miért is ne? Ha erre a kérdésre igen a válasz, miért is ne? Ha az Unió biztosítani tudja ugyanazt a folyamatosságot a cselekvések szintjén, az orosz társelnök, a francia társelnök, ugye hat év, hat és fél év óta dolgozik ebben a témában, hogyha folyamatosságot biztosítja az EU-s részvétel, rendben. Ahogy francia mondjuk végül, de nem utolsó sorban, hogyha az EU nem képes egy reakciós szint, egy bizonyos reakciós szintet kialakítani, vagyis hogy fél nap alatt a három főváros együtt tudjon működni, mint ahogy ez előfordult már, amikor volt ez a súlyos incidens a 2008-ban a határ mentén. Kevesebb, mint fél nap alatt határozott üzeneteket tudtunk cserélni a legmagasabb szintjén az országainknak, vagyis védelmi miniszteri szinten. A két ország védelmi miniszteri és elnökei voltak bevonva ebbe. Hogyha erre igen, a válasz az EU-nak, hogy a fél napon belül reagálni tud, akkor oké. Okay. Amikor a végrehajtási hatékonyságról vagy reakciós hatékonyságról beszélünk, akkor azt is fontos megjegyeznem, hogy a Dovili nyilatkozat, amit amiben lá, aminél látják, hogy milyen határozott és különösen célzott üzeneteket fogalmaz meg mindkét szám, ország számára és a két ország számára együttesen. Tudniuk kell, hogy ez a szöveg egy óra alatt készült el, a három társelnök egy óra alatt készített el. Se Karamla, se a Krem, se a Fehérház, sem az Elizé palota egy veszőt sem változtatott meg a szövegben. Hogyha az Európai Unió képes egy ilyen szöveget egy óra alatt összeállítani, rendben, akkor vegye át Franciaország szerepét az EU a közvetítésben. Köszönöm, Fessier úr. Gaspritz nagyköveti a szó. Uh, uh, Köszönöm szépen. Konkrétan az én mandátumommal kapcsolatosan nem merült fel kérdés. Rendben, azért megadtam a szót, hogy önnek is legyen lehetősége a válaszadásra. Peter Szemlei. Peter Szemlei, következik 5 perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdések eh, néhány kategóriára bonthatók a képviselők, több képviselő Oroszország szerepére kérdezett rá. A több éves tapasztalatom alapján Dél-Kaukázussal, illetve Oroszországgal foglalkoztam, illetve Oroszország szerepével ebben a régióban. Oroszországnak egyértelmű érdeke van, hogy befolyással legyen a térségben, mint a majdnem két évtizeden át defenzív szerepbe szorult. És itt most konkrétan a hegyi karabakról szólva, itt több célt is próbál elérni Oroszország, Ami a tárgyalásokat illeti, a grúz háború után aktivizálódott Oroszország, és az elismerés egy pozitív erőt jelentett miután kudarcot vallott a grúziai fellépés. És egyértelműen a szándéka az, hogy befolyása legyen Azerbajdzsán és az ország esetében, hogy ott érvényesítse az orosz érdekeket. És ugyan senki nem vitatja ezt a feltételezést, Oroszország szükségét látja annak, hogy megelőzze a dél-kaukázusi helyzet ellenőrizhetetlenné válását, hiszen ez az orosz érdekekkel ellentétes lenne, épp úgy, mint az európai érdekekkel is ellentétes lenne a konfliktus eszkalálódása. Egy nyílt katonai konfliktus azonban még mindig vannak jelek, illetve ez háborúvá is eszkalálódhat. Tehát ebből fakadóan ez más feleket is érintene, nem csak Örményországot vagy Azerbajdzsánt. Tehát ez mindenféleképpen egy fenyegetettség és aggodalomra okot adó tényező a grúzok számára. Ami Törökország szerepét illeti, Svenzon úr kérdezte ezt, illetve Lajcsak úr is említette, nagyon fontos, hogy Törökországot is bevonjunk mindenféle regionális megoldásba, vagy rendezésbe, ami elősegítheti a konfliktus rendezését. Törökország nem játszott súlyával, illetve történelmi szerepével arányos szerepet, mégpedig több okból. És talán a hegyi karabaki konfliktus az egyik legfontosabb ok. Talán nem kell emlékeztetnem önöket arra, hogy a hegyi karabaki konfliktus volt az oka annak, hogy a török-örmény normalizálódás kisiklott, vagy legalábbis egyelőre befagyasztódott. És emiatt Törökország szerepe is szerényebb a rendezésben. Sajnálatos, hogy Törökország ezt a két dolgot összekapcsolta, és mi számtalanszor érveltünk, az EU is érvelt, hogy a török-örmény normalizálódásnak be kell következnie, és ez egy pozitív dinamizmust, egy lendületet adhatna a hegyi karabaki helyzet rendezéséhez is. Ami pedig a nemzetközi jogot illeti, Kasulides, Épriságics, Provera, Weigland, Nielsen képviselők kérdeztek erre rá. Röviden úgy válaszolhatnék, mint Popraszki úr. Minden nemzetközi jogi elvet tiszteletben kell tartani, és a konfliktus követő megállapodásnak a nemzetközi jogi elvekre kell épülnie, illetve a felek közötti megállapodásnak kell lennie és nagyon örülök annak a kérdésnek is, amit a különleges megbízott ti státuszra vonatkozóan tett fel. Én több éven keresztül ezt a pozíciót töltöttem be, és Lajcsák úr lesz az első képviselő szeptembertől, vagy illetve megbízott, ami szerintem az EU láthatóságát, hatását erősíti, lehetővé teszi az aktív részvételt azokban a kérdésekben, amelyekhez, amelyekre különös figyelmet kell fordítanunk. Ez egy magas szintű kommunikációs kapcsolat lesz a régióban, és aki szeptember 1-től majd betölti ezt a szerepet, rendkívül fontos szerepet fog játszani az EU részéről. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. A hozzászólásokat látják kolléga zárja le. Thank you, Mr. Chairman. Uh, it's... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a kérdések zömére már válaszoltak a kollégáim. Itt most arra szorítkéznék, ami az EU szerepét illeti, hogy része legyen-e a Minszki csoportnak, vagy sem. Az elhúzódó konfliktusok esetén más és más formátumban tárgyalunk, például a Dnyeszteren túli területen, vagy a hegyi Karabach eh, helyzetben. Ezek a struktúrák kialakultak, és ezeket eh, belülről, illetve kívülről is támogatnunk kell de ha csak a formára koncentrálunk, és nem magára a problémára, ezzel nem oldjuk meg magát a problémát. Konkrét megoldásokat, illetve módozatokat alakítottunk ki minden egyes ilyen helyzetben, természetesen tiszteletben tartva a nemzetközi jogot. És minden olyan esetben, amikor az EU részt vesz a folyamatokban, akkor igyekszünk az európai értékeket és elveket, a demokráciát, az emberi jogokat elősegíteni. Ami pedig a hegyi Karabach és Grúzia közötti kapcsolatot illeti. Nyilvánvaló ez a kapcsolat, ugyanannak a régiónak a részei, és arra törekszünk, hogy mindkét lehetőség révén, a Minszki csoporton belül is, illetve tárgyalások révén is sikerüljön a konfliktust rendezni, ugyanakkor elveinket is érvényesítve. Az Európai Uniónak megvan az átfogó stratégiája és eszközrendszere. Én említettem ennek a stratégiának az elemeit, és nyilván a részvételünk konkrét szintje attól is függ, hogy hogyan alakulnak a folyamatok. A politikai rendezés a hónap második felében megindul, és ez egy új utat nyit meg a politikai folyamatok előtt, amiben az Európai Uniónak lehet hozadott értéke. Tehát mi támogatjuk az előre lépést. Ha már az eszközökről szóltam, már említettem, hogy szeptember 1-től egy új EU külön megbízott kerül kinevezésre, és nyilvánvalóan így a láthatóságunk, a hatásunk, a nézeteink, véleményünk és a szerepünk erősítése lehetővé válik. A társulási megalapodásról tárgyalunk Azerbajdzsánnal és Örményországgal is. Ez is egy fontos eszköz. Én az elmúlt hetet Bakuban és Jerevánban, illetve Tbilisiben töltöttem, és a partnerekkel az új keleti partnerségi program elveiről beszéltünk. Ennek két pillére van, az egyik az európai értékek tiszteletben tartása, a másik pedig konkrét előrelépés technikai jellegű kérdésekben, és a kettő egymást feltételezi. Én arra próbáltam rábírni a partnereket, hogy határozzák meg a saját törekvéseiket is. minél nagyobb vagy több reformot céloznak meg, annál fokozottabb támogatásra számíthatnak. És Varsóban majd az év második felében ismét találkozunk, és azt szeretnénk, ha minden partner is konkrét előnyöket látna a program továbbfejlesztésében. Egyetértek azzal, hogy egyik ország sem teljesíti még a társulási státusz kritériumait. Most értékeljük az előrelépést, illetve ezt évente megtesszük. Nemrég jelentettük meg a tavalyi évre vonatkozó időközi értékelést, és ebben feltárjuk a pozitívumokat, illetve a problémákat, a hiányosságokat is és ez mindenféleképpen jó alapja a további munkánknak. Mindhárom fővárosból pozitív jelzéseket kaptunk e tekintetben. Egyértelműen nem mondható, hogy a az azerbajdzsáni vagy az örmény társulási megállapodást szorosan össze lehet kötni a hegyi karabaki kérdéssel, de minden esetre az EU-nak foglalkoznia kell az elhúzódó válságokkal, konfliktusokkal, és szeretnénk, hogyha az elveink érvényesülnének, Bakuban és Jerevánban is, ami a hegyi Karabakot illeti. Úgyhogy e tekintetben a tárgyalásoknak van kihatása erre a folyamatra is. Köszönöm, Lecsek kolléga, és szeretnék köszönetet mondani az összes előadónak, akik új és részletes információkat osztottak meg velünk a hegyi karabahi tárgyalások tekintetében mindannyiuk által biztosított információ rendkívül hasznos volt. 5 perc szünetet tartunk azért, hogy a következő napi rendi ponthoz megfelelően át tudjuk szervezni itt a pulpitust. Watson előadótól elnézést kérek, néhány perces késedelem alakult ki. Köszönöm.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 Ministro, eh, dear colleague, please eh, Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, hiszen a következő napi pontunkra térünk át. Please, please eh, colleague, sit down. No, it's a, we have to start the second point. Át Colleague, please sit down. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. We have to start the work. Dolgoznunk kell. Allora, in primo luogo... Először is. Be kell jelentenem, hogyha nincs ellenvetés, és eddig nem hallottam ellenvetést, akkor a május 9-i ülés jegyző könyvét elfogadottnak kell, hogy tekintsem, mert korábban elfelejtettem ezt mondani. Aztán a napirenden a következő pontunk javaslat a tanács és a bizottság számára az EU-Moldova társulási megállapodáshoz szóló tárgyalásokról. Abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy továbbra is itt marad velünk Lajcska úr, aki a EU közép-ázsiai felelős képviselője, ezért a tárgyalásokról részletes információkat tud majd nekünk adni. A szakbizottságunk nagy figyelmel követi a tárgyalásokat. Január 2010. január 10-én indultak a tárgyalások, és az Európai Unió intézményei számára, amelyek a megállapodást kezelik. Mi ezeknek az intézményeknek kívánjuk benyújtani az ajánlásainkat, iránymutatásokat, a tekintetben, hogy véleményünk szerint a moldaviai köztársasággal hogyan kellene a kapcsolatainkat alakítani, illetve más elemeket is tartalmaznak ezek az ajánlások, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a megállapodásba be kell őket venni. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy ma és holnap is Hát sajnos pont velünk párhuzamosan tart ülést az EU Moldova Együttműködési Bizottság, Parlamenti Együttműködési Bizottság, viszont az Együttműködési Bizottság parlamenti képviselői most itt vannak velünk, voltak olyan kedvesek, hogy a munkájukat felfüggesztették, ezért e, ezt nagyon is szeretném megköszönni nekik. Pont azért függesztették fel az ő ülésüket, hogy ezen a vitán részt tudjanak velünk együtt venni. Már is átadom a szót Graham Watson képviselőnek, Anglia királynője második Erzsébet nemrég brit birodalom lovagjává neveztek ki. Gratulálok ezért, és irigylem azért, hogy önt szörnek kell majd szólítanunk, bár én ezt nem tehetem meg, mert én nem vagyok brit állampolgár. Minden esetre gratulálok és tisztelem önt. Presidente, le ringrazio. Uh, President, uh, Köszönöm, elnök úr. És uh, én magam is üdvözlöm a parlamenti kollégák jelenlétét itt, akik Moldovából érkeztek, és Korina eh, Fusu elnökletével vannak itt eh, köztünk, eh, akik az Együttműködési Bizottsággal ülnek le itt tárgyalni Monika Makovei vezetésével. Először is azzal kezdeném, hogy a közelmúltban helyi választásokat tartottak Moldáviában, ezek megfeleltek a nemzetközi követelményeknek. Vannak bizonyos szabályozó kérdések, illetve eljárási kérdések, amelyeket meg kell oldani, de azt gondolom, hogy egyfajta konszenzus alakul ki a választások tisztességével kapcsolatban. A második forduló ugyanis június 19-én lesz. Jelentésem elkészítéséhez komoly segítséget kaptam az árnyék előadóktól, és eh, a munkatársaimtól, akiknek köszönöm a munkáját. Ezek közül néhányan egyébként sokkal jobban ismerik ezt az országot, mint én magam. Az Európai Unióhoz, a tanácshoz és a külügyi szolgálathoz eh, címzett eh, ajánlások tekintetében szerettem volna egy rövid jelentést készíteni, sajnos nem olyan rövid, mint gondoltam, ugyanis minél hosszabban vizsgálja az ember ezeket az eseményeket, annál több dolgot akar felvenni ebbe a jelentésbe, de azt remélem, hogy minden jelentős dolgot sikerült a jelentésbe felvennem, és tényleg a legjelentősebb dolgok mindenképpen szerepelnek benne. A szövegem hogy röviden felvezessem, a tárgyalásokat az Európai Unió hosszú távú tagságának fényében helyezi el, és felszólít minden pártot arra, hogy fogadják el a választások eredményét, akkor is a nehezükre esik. Azt hiszem, hogy mondták már mások is korábban, hogy a választók ugyan tévedhetnek néha, de senkinek nincs joga ezt nekik a szemükre vetni. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió erőforrásait arra használnánk fel, hogy egy mély és széles alapon nyugvó szabaskereskedelmi megállapodást kössünk, és megpróbáljunk a gazdaság versenyképességére koncentrálni. A jelentés beszél arról, hogy mit várunk el Moldáviában, mit szeretnénk látni, és beszél arról is, hogy milyen jelentősége van a nem kormányzati szervek bevonásába, bevonásának ahhoz, hogy egy teljesen demokratikus társadalom kialakulhasson. A jelentés emellett eh, felszólítja az Európai Parlamentet arra, hogy eh, játszon teljes szerepet ebben a tárgyalási folyamatban, különös tekintettel arra a lehetőségre, és ezt üdvözöljük ma is, illetve máskor is, hogy a moldovai eh, parlamenti képviselőkkel leülhetünk és megvitathatjuk, hogy ők hogyan látják ezeket a dolgokat. Kaptunk egy véleményt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságtól. Azt kell mondjam, hogy egyetértek a következtetéseikkel, és éppen ezért én azt javaslom, hogy ezeket vegyük át és fogadjuk el. Ugyanakkor ezen túlmenően nyitott vagyok a kollégák javaslataira és módosítási indítványaira, amelyeket a jelentéshez benyújtanak. Köszönöm Sir Graham Watson. Makovei kollégának adom át a szót, hiszen ő az Európai Parlament moldovai delegációjának a társelnöke. Ah, thank you, Chair. Um, and thank you. Köszönöm, elnök úr, és köszönet Grahamnek is, hogy nagyon jó és tömör jelentést készített. Szeretném üdvözölni a Moldovai Parlament képviselőit is itt velünk. Hatan vannak itt, hat képviselő van itt most velünk. Úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk az AFET üléshez, hiszen itt a Moldovai Köztársaságról van szó, az előrehaladásról, problémákról és az európai utakról. Szeretnénk, ha ők közvetlenül hallanák az AFET-ben ülő kollégák véleményét. Először is szeretném elmondani, hogy a moldovai hatóságokat támogatjuk a konkrét intézkedések vízum liberalizációs akciós terv végrehajtása során. Azt is szeretném elmondani, hogy a legfontosabb téma a végrehajtása, jogszabályok végrehajtása. Ezt a legnehezebb elérni, és ezért kérjük, hogy most már térjenek át a végrehajtási fázisra, támogatjuk őket ebben a fázisban is, tapasztalataim alapján, és ismerve a régiós országokat, ez a legnehezebb, és ez az valóságos teszt végrehajtás, támogatása a részünkről, finanszírozási, pénzügyi támogatást is tudunk biztosítani a végrehajtáshoz a, ezeknél az intézkedéseknél. Azt is szeretném elmondani, hogy a végrehajtási szakasz az, amikor az országban élő emberek látni fogják a változást. Fontosnak tartom, hogy a Moldovai Köztársaságot az érdemek alapján vizsgáljuk. Jelenleg ez egy sikertörténet, és próbáljuk meg ezt sikertörténetként megtartani. Példamutató a keleti partnerség területén is, és ezért az egyedi, egyéni érdemek alapján kell, hogy foglalkozunk velük. De ez felelősséget is jelent a moldovai hatóságok számára. és a hatóságok érdeme, hogy az előrelépés megtörténhet. Persze vannak akadályok, támogatjuk az akadályok eltávolítását, a problémák megoldását. Remélem, hogy a hivatalos tárgyalások a transznisztiai, a nyiszteren túli területekre vonatkozóan hamarosan előre tudnak majd lépni, és haladást fognak jelenteni a program megvalósítása során is. Szeretném azt is üdvözölni, hogy már is nagyon közel vagyunk a hivatalos tárgyalásokhoz. Eddig csak nem hivatalos tárgyalásokra került sor az elmúlt időszakban. A, a nyelvtelen túri területek problémának a megoldása kontextusában fontos azt is végig gondolni, hogy legyen nemzetközi polgári rendfenntartó szervezet. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy valódi konfliktus van-e ott, hiszen a 90-es évektől kezdve gyakorlatilag igazi konfliktus nincsen. Ez, mindig azt mondjuk, hogy ez egy befagyott konfliktus helyzet, de hát nézzük meg részletesen, hogy, hogy mi is van ott, milyen a helyzet. Lehet, hogy nem is áll már fönn a konfliktus. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Grazie. Köszönöm Mákovei képviselő Lájcsek úrral egyetértésben azért, hogy a késedelmünket egy kicsit ledolgozzuk. Először az árnyék előadókat és a többi kollégát hallgatjuk meg, és utána a tárgyalásokról meghallgatjuk a beszámolót, illetve Lácsek úr egyúttal választ is fog adni a kérdésekre, felvetett témákra. Úgyhogy Bréda úrnak adom meg a szót, aki elnök képviselő helyett kért szót, ő az árnyék előadó a témában. Őné a szó. Mulțumesc domnule președinte. Aș înainte de toate, să-i salut și eu pe... Elnök úr, először is én is üdvözlöm, üdvözlöm a moldovai vendégeket, akik jelen vannak az ülésen. Már említették, és hogy az Ungoránó árnyék jelentéstevő kollégánk sajnos nem tudott eljönni, egy másik szakbizottságban adja elő saját jelentését, ezért ma én helyettesítem. Ungoránó kolléga először is gratulál a jelentéstevőnek a szöveghez, és ebben a szövegben szerepel az összes fontos elem, amiről szót váltottunk a korábbi konzultációk során a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel. Ungaránó kolléga szerint nagyon fontos, hogy támogassuk Moldovát az Európába vezető úton, és ezt a, ennek szükségességét a szöveg is tükrözi. Három rövid megjegyzést kell azonban közvetítenem Ungurano úr nevében az egyes C pontban utalás történik a szomszédos országokkal való kapcsolatra, és e tekintetben ezt módosítani kívánja Ungrán úr, úgyhogy majd egy módosító indítványt fog be nyújtani. A J ponttal kapcsolatosan itt a Transnistrián ról van szó. Ami pedig az energia szempontokat illeti az 1Q pontban, ezt ki kéne terjeszteni, és az energia ellátás biztonságára kellene utalni, energi, illetve Európa számára Ungránó úr ehhez is módosító indítványokat fog majd benyújtani. És akkor most megragadom az alkalmat, hogy személyesen is szóljak. Én is szeretnék Watson úrnak gratulálni. A tíz nappal ezelőtt megtartott helyi választásokat is üdvözlöm. Szerintem minden jó irányban halad, és szerintem az eredmények is lesznek több választó körzetben. Hangsúlyoznám, hogy a transznisztriai kérdéssel kapcsolatos párbeszéd mennyire fontos. Az elmúlt hónapokban számos ígéretes jele volt annak, hogy ez a szerencsétlen konfliktus végre megoldást nyer Európa szomszédságában és a közel jövőben tárgyalásokra kerül sor. Reméljük, hogy ezeket sikeresen tudják a felek lefolytatni. És Moldova, a Moldovai Köztársaság az európai úton előbbre haladhat, ami rendkívül fontos. És végezetül Makovej úr által említett szempontot szeretném én is megragadom. Az első preambulum pontban arról van szó, hogy Moldova fontos, hogy sikereket éljen el a szomszédsági politika területén. Szerintem e- ez így van, és szerintem ennek szellemében kéne átfogalmazni a bekezdést, tehát itt már nem arról van szó, hogy éveket kell várnunk, hanem, mint Törökország esetében, hanem bizonyos következtetéseket is le lehet vonni. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm, Fréda képviselő. Pászkú képviselője a szó, ő a AFED szakbizottság második alelnöke és a szocialisták árnyék előadója ebben a témában. Öné a szó. Domnule presidente, Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretnék köszönetet mondani Sir Graham Watsonnak. Hiszen a, olyan jelentést készített, amely teljes mértékben tükrözi a belső egyeztetéseinket. Egyébként Préda úr is már ezt említette. Véleményem szerint a jelentés nagyban hozzá fog járulni a helyzet tisztázásához amikor felmérjük az összes problémát, ami az európai szomszédsági területeken felmerülnek, akkor azt kell, hogy megállapítsuk, hogy nagyon oda kell figyelnünk azokra az országokra, amelyek az EU tagságot célozták meg, és Moldova is ilyen. Továbbra is biztosítanunk kell az összes szükséges figyelmet ezeknek az Európának kicsit elfe elfelejtett területeinek a számára. A jelentés jelenlegi formájában foglalkozik azokkal a legfontosabb aspektusokkal, amelyek érintik Moldova jelöltségét és meg vagyok arról győződve, hogy explicit módon sikerül ennek a jelentésnek felhívnia a moldovai barátaink figyelmét a legfontosabb témákra, vagyis kulcsfontosságú időt élnek, most történelmi időket élnek. Nem szabad elszalasztani a lehetőségeket, és ezért ők, nekik maguknak is meg kell tenniük minden szükséges erőfeszítést azért, hogy megragadhassák ezt a történelmi alkalmat nem csak az EU jelöltség miatt, hanem a saját érdekükben is. Megfelelő választ kell, hogy találjanak a kérdésekre. A szöveg mindezt nagyon jól tartalmazza. Elnök úr, szeretnék köszöntet mondani azért, hogy támogatásomról biztosíthatom az előadót, és természetesen árnyék előadóként továbbra is rendelkezésre állok. A frakcióm is rendelkezésre áll, hiszen mindannyiunk nagyon fontos, hogy jó legyen ez a jelentés, már csak a moldovai jelöltségre gondolva is. Köszönöm, elnök, köszönöm. Pászkú, elnök úr, Schulz képviselő úré a szó, ő a zöldek árnyék előadója. Köszönöm szépen. Én is szeretnék szeretném üdvözölni a moldovai kollégákat, és elmondani, hogy Watson kolléga jelentését nagyon átfogónak, illetve kiegyensúlyozottnak tartom, és csak néhány apró ponton szeretnénk kiegészíteni. A jelentés is rámutat arra, hogy moldovai köztár, a moldovai köztársaság a hat másik országgal, amely a szomszédsági politika része, komoly erőfeszítéseket tett. És erről nagyon pozitívan kell nyilatkoznunk, amikor a keleti partnerség többi országával összehasonlítjuk. Ugyanakkor viszont a Fekete-tengeri stratégiára is utalnunk kell a megfelelőség érdekében. A transznitriai kérdés, illetve az elhúzódó tárgyalások kapcsán arra kell törekednünk, hogy Oroszország aktívabb szerepet játszon, és Medvegyev elnök úr ezt nem minden esetben hozta nyilvánosságra, ami pedig a vízumrendszer könnyítését illeti. Itt az útlevelek ügyében nagyon fontos, hogy a szuverenitását az országnak ne sértsük. És ezzel összefüggésben egy átfogó gazdaság politikai támogatást is meg kell említenünk. Tehát e, erre vonatkozóan majd írásos kiegészítést fogunk beterjeszteni. Köszönöm, Schulz képviselő. Adri Gyorzsó képviselő, a GUE árnyék előadója nincs itt. Akkor Belder képviselője a szó, ő az FD árnyék előadója. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik hoop u me toestaat dat ik ook een vraag stel namens de groep ECR die hier... Köszönöm. Talán, ha megengedik, Feltennék egy kérdést. ECR-nek. E, gratulálok Vatszal úrnak a jelentéshez, és gratulálok e, a címválasztáshoz is. E, ez egy kis ország, csak úgy, mint Hollandia. És eh, igazán de az a kérdésem, hogy eh, tudatában vannak-e annak a német nem hivatalos eh, anyagnak, ami megjelent a nyeszteren túli területekkel kapcsolatban. Lajcsek urat, úrnak pedig azt e, e, szintén ugyanezt kérdezem meg, hogy tud-e erről a német e, nem hivatalos anyagról egy alapítvány már is kifejezte aggodalmát a dolgozat miatt, ugyanis ebben a nem hivatalos anyagban szerepelnek utalások Oroszországra, illetve Oroszország moldáviai szerepére, nevezetesen arra, hogy Oroszország megpróbálja meggátolni Oroszország, bocsánat, Moldávia európai közeledését. Mi a véleményük önöknek, Vacon úr és Lajcsák úr erről a nem hivatalos német anyagról. Ez nem, nem hivatalos, ez nem a kormány álláspontja, nem a német kormány álláspontja. A, az anyagból egyébként hiányoznak olyan utalások, amelyek arra vonatkoznának, hogy az orosz csapatokat ki kellene vonni Moldáviából, ez a nem hivatalos anyag elég befolyásos lehet, és valójában megerősítheti az oroszok helyzetét Moldáviában. Szembe megy azzal, hogy 2005-ben a jogalkotók felszólítottak arra, hogy a nyelvszerint új területeket demilitarizálják. Szintén lenne egy kérdésem a vízummentességi tárgyalásokkal kapcsolatban. A vízumrendszer liberalizálásához Moldáviának jogszabály változtatásokat kellene végrehajtani, ugyanakkor a diszkrimináció ellenes jogszabálytervezet nem elég jó. Vannak ebben E, például a vallásszabadságra vonatkozó kitételek, amelyek aggályosak. Mi tudjuk, mit akarunk, úgy tűnik a e, moldovaiak nem feltétlenül. Úgy tűnik, hogy Moldávia túl terjeszkedik a közös joganyagon. Köszönöm, Traszkowski képviselője a szó. Uh, we were just discussing... Köszönöm. A Parlamenti Együttműködési Bizottságban eh, éppen most beszéltünk a moldáviai helyzetről, és eh, arra jutottunk, hogy nagyon nehéz helyzetbe került az Európai Unió a jelenlegi pénzügyi válságban, most a költségvetési tárgyalások előtt. Ami pedig a eh, szomszédságot és Moldáviát illeti, ott most egy lehetőség van, három dolog ad lehetőséget. Egyrészt az Európai Bizottság meggondolta magát, és úgy tűnik, hogy eh, komolyabban eh, akarja támogatni azokat, akik eh, hajlandóak előrelépni. Úgy tűnik, hogy a kondicionalitást most végre elkezdték komolyan venni az Európai Bizottságon belül. Úgy tűnik, ez annak a következménye, hogy a magyar és a lengyel elnökség ebbe az irányba munkát fejtettek ki. Watson úr egy csodálatos jelentést készített, ezzel kapcsolatban csak annyi megjegyzésem van, hogy nem tér ki arra, hogy az európai szomszédsági országok milyen módon csatlakozhatnak ügynökségekhez, illetve programokhoz, holott erről 2006-ban volt szó. Mi egyébként szeretnénk ezt Szeretnénk tehát egy stratégiai megközelítést látni ezen a területen. Lajcsák úrhoz is lenne egy kérdésem. A lengyel elnökség is komolyan fogja venni a szomszédsági politikát és Moldáviát. Nem sokan tudják egyébként, hogy Lengyelország ennyire fontosnak tartja a moldáv kapcsolatokat. Eh, ami az elnökségi programokat illeti, ott szeretnénk konkrét eredményeket látni. Tehát az elnökséghez szeretnénk kötni bizonyos konkrét eredményeket, és azt szeretnénk öntől kérdezni, mert ön ismeri ezt a régiót, hogy ön mit tart megvalósíthatónak? Két-három dolgot, amit felsorolhat itt eh, az elkövetkező hat hónapban, mi az, ami megvalósítható, mi az, ami, ami lehetséges, mi az, ahol, ahol eh, kézzelfogható eredményt eh, tudna elérni a lengyel elnökség, és ezt mihez mérheti? Tehát mi alapján döntené majd el, hogy az adott elnökség, a lengyel elnökség sikeres volt-e, vagy sem? Köszönöm, Császkowski képviselő. Korina Fúzu képviselője a szó a Moldova és parlamenti együttműködési bizottság társelnöke. Köszönöm szépen. Elnök úr, a delegáció nevében, a moldovai parlamenti delegáció neve, nevében mi is üdvözöljük a jelentést, és Watson úr maximális elés, elismerésünket értemli. Ami a jelentésben szerepel, egy nagyon hatékony megközelítést tükröz a moldovai köztársaság szempontjából. Az összes politikai pár közötti párbeszéd egy nagyon fontos kérdés számunkra, és az alkotmányos jogi hatásai miatt, eh, amire Watson úr is utalt. A parlamenti választások számunkra, az előrehozott választások a legkevésbé jó megoldás. Két év alatt ugyanis eh, mm, kézzel került sor választásokra. Itt megfelelő párbeszédet kell kiépíteni az ellenzékkel, de sajnálatos módon eddig ezt nem koronázta siker. Várjuk az Alkotmánybíróság döntését az európai integrációs Szövetség fogalmazta ezt meg, nevezetesen, hogy az alkotmányos konfliktust hogyan lehet megoldani, és ennek egyelőre nincs pozitív hatása a politikára. A döntés, a bíróság, az alkotmánybíróság döntése meg fogja határozni azt is, hogy a közeljövőben milyen ajánlásokat várhatunk a Velencei Bizottságtól. Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az 5 plusz 1-es megoldás megszülessen a nyeszteren túli problémával kapcsolatosan, és a tekintetben várjuk az Európai Unió kötelezettségvállalását. A vízum liberalizáció, illetve a kereskedelmi politikai tárgyalások kapcsán fontosnak tartjuk, hogy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás szülessen, megfelelő legális ellenőrzött migrációra törekszünk, és az integráció is nagyon fontos számunkra. Ami az igazságszolgáltatás reformját illeti, a kormány 2011-2014-ig terjedő akciótervében számos cél szerepel, és mindegyik egyértelműen egy megfelelően hatékonyan működő igazságszolgáltatási rendszer kiépítésére irányul, ami megfelel az európai normáknak. A moldovai köztársaság megfelelő jogszabályokat fog alkotni annak érdekében, hogy megfeleljünk a vízaliberalizációs követelményeknek. És az elkövetkezendő plenáris üléseken a parlament, a moldovai parlament megfelelő döntéseket fog hozni. A diszkrimináció mentesség, a diszkriminációval szembeni fellépés kapcsolatos tervezetet a parlament egyelőre visszavonta, hogy tovább finomítson a szövegen, és ennek negatív ez, ez negatív reakciókat váltott ki a társadalomból. Nagyon fontos, hogy a legkülönbözőbb témákban nyilvános vitákat folytassunk. Különböző diszkriminációval foglalkozó szemináriumokra is sor került ebben a témában. Ami pedig a légi közlekedés liberalizálását illeti, ez is egy fontos prioritása a közlekedési minisztériumnak az emberek szabad mozgásának elősegítése érdekében. A civil társadalom Moldovában egyre inkább kiépül, és ezt intézményesen és pénzügyileg is támogatni kell hiszen tudjuk, hogy mennyire fontos az állampolgárokkal folytatott párbeszéd. A parlamentnek egyik legfontosabb célja, hogy ezt elősegítse és javítsa. A tájékoztatási munkánkról ami a társulási megállapodást illeti. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok ezt a projektet támogassák, és támogassák az európai integrációs célokat is. A delegációnk nevében biztosíthatom önöket afelől, hogy a Moldovai Köztársaság mindent megtesz, hogy ezeken a célokon előre lépjen. A kormány a második évét tölti, és minden korábbinál nagyobb kötelezettséget vállalunk, hogy Moldova és állampolgárai minél előbb az Európai Unió tagjává válhasson, hiszen mi is európai állam vagyunk, és az európai normák, értékek szerint szeretnénk élni. Remélhetőleg ez az út nem túl hosszú, és bízunk benne, hogy az erőfeszítéseinket méltányolni fogják Moldovában is, illetve az Európai Unióban is. Köszönöm, Fuza képviselő. Látszák úrja a szó. Ő tájékozatást ad számunkra a tárgyalásokról, és reagál a kérdésekre, amelyeket a képviselők föltettek. Önné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman, and once... Köszönöm, elnök úr, és mindenkinek eh, még egyszer eh, jó napot kívánok. Most eh, a az Európai Külügyi Szolgálat minőségében vagyok itt, illetve részéről vagyok itt, a, a, én vagyok a felelős a Moldáviával kapcsolatos ügyeknek, és a Moldáviával kapcsolatos jelentéssel foglalkoznék, illetve az itt elhangzottakra térnék ki a társulási megállapodással kapcsolatban. Mielőtt az ajánlásokra kitérnék, szeretném üdvözölni az Európai Parlament tagjainak érdeklődését a társulási folyamattal kapcsolatban. Az egyik első ajánlásban azt szeretnék, hogyha Moldávia a az európai szomszédsági politikának az egyik sikertörténete lenne. És hadd mondjam el, hogy amióta 2010. januárjában ez a folyamat elindult, jól haladnak az ügyek, hat fordulót már megrendeztünk Kisinyovban, illetve Brüsszelben, ráadásul az együttműködés minősége is rendkívül jó. A hetedik tárgyalási forduló eh, júliusban lesz itt Brüsszelben. Eh, Natalia German, eh, Moldáv külügyminiszterrel eh, a tárgyalások eh, fejleményéről eh, egy jelentést adtunk ki, amelyet májusban a közös bizottsági ülésen is előtártunk, illetve önök is ezt megkapták. Mielőtt a, kitérnék az anyagra, amit Watson úr készített, hadd mondjam el, hogy egy sor együttműködési területet azonosítottunk, beleértve az emberi jogok előmozdítását, a kisebbségek előmozdítását, a diszkrimináció ellenes harcot, korrupció elleni fellépés, szegénység elleni fellépés, az energetikai együttműködés. Hadd eh, beszéljek most akkor néhány konkrét ajánlásról, ami a szövegben eh, szerepel. Ami a hosszú távú EU e eh, tagság ígérvényét illeti, mi üdvözöljük azt, hogy Moldávia európai identitásának komoly szerepet biztosít, és Moldáv köztársaság európai aspirációira utalnak ebben a jelentésben. Ez nem csak pozitív nyelvezet, hanem olyan, amely nem zár ki semmilyen lehetőséget. Minden EU tagállam számára elfogadható egy ilyen megfogalmazás. Önök bizonyára tudják, hogy a változó szomszédság változásaira való reakcióról szóló új anyagunkban a EU szerződés kettes cikkére utaltunk, a 8-as és a 48-as mellett, és megpróbálunk egy konszenzusos megszövegezést találni, amely Moldávia ambícióit is kielégíti, illetve megfelel annak, amit az EU egyáltalán adni tud, vagy hajlandó. Mi kifejeztük a reményünket, hogy a jövőben többet tudunk adni azoknak az országoknak, amelyek erre éretek, és azt szeretnénk látni cserébe, hogy Moldávia még nagyobb ambícióval lásson neki a reform folyamatnak, tehát többet többért, ha úgy tetszik. És szeretném azt is hangsúlyozni, hogy Moldávia ennek az új megközelítésnek, mely az egész szomszédsági politikára vonatkozik, az egyik nagy nyertese lehet, mert Moldávia ugyan, ugyan megfelel a társulási megállapodások követelményeinek, az EU pedig viszonozza majd Moldáviának az itt elért eredményeit. Önök utalnak a nyeszteren túli konfliktusra is, és örömmel tájékoztatom önöket, hogy a politikai együttműködésről és párbeszédről fogadtunk el egy anyagot a legutóbbi találkozásunkon. A 5 plusz 2 túli területekkel foglalkozó formáció keretein belül pedig elmondhatom önöknek, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy formális párbeszéd újraindulhasson a nyisztriai helyzet politikai rendezése érdekében. Ez egy bátorító új fejlemény lenne az öt év csend után. Az 5 plusz 2-es tárgyalások legközelebbi fordulójára Moszkvában kerül sor a jövő héten ezek a tárgyalások Moldávia szempontjából rendkívül fontosak. Utaltak önök az anyagban, utalnak önök az anyagban a vízum liberalizációra is, ami a vízum liberalizációt illeti. A mi megállapodási szövegünk is tartalmaz erre való utalást, illetve rendelkezéseket. Ezekről beszéltünk a moldáviai féllel is, meg megíg, vállaltuk, hogy e, ebben a témában további eredményeket kívánunk elérni, és a vízumpárbeszéd folytatódni fog, megvizsgáljuk a moldáv állampolgárok vízummentes EU-beli beutazásának hosszú távú esélyeit is. Volt egy utalás itt a diszkrimináció ellenes szabályokra is, igen, ez kapcsolódik a vízum kérdéshez. A parlamenthez egy törvénytervezetet nyújtottak be Moldáviában, majd aztán ezt később visszavonták annak érdekében, hogy a helyi választások előtt ez ne váljon a kampány részévé. Ugyanakkor biztosítottak bennünket a moldáv parlamenti partnereink, hogy még az évvég előtt újra benyújtják, benyújtják ezt a törvénytervezetet, ami pedig a vízum liberalizációs folyamatot illeti. Jó úton haladunk, és komoly eredményeket értünk már el a vízum liberalizációs tervet benyújtotta Malmström asszony fiat miniszterelnöknek, és ebben szerepelnek azok a reformok, amelyeket elvárunk. Most a moldávoknak kell ezeket a reformokat végrehajtania annak érdekében, hogy a vízum követelményeken tekintetében engedményeket eh, tehessünk. Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy mit kell tenniük. Nem lehet még azonban megmondani, hogy mi lesz a végső dátuma ennek a folyamatnak. Én azt gondolom, hogy a minőség sokkal fontosabb, mint eh, a gyorsaság. Eh, ami a DCFTA-t illeti, ennek számos előnye van. A moldáv kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a DCFT-vel kapcsolatos tárgyalások minél gyorsabban elkezdődhessenek. A DCFTA egy célként van kitűzve, ehhez egy újabb tárgyalási mandátumra van szükség. Az Európai Külügyi Szolgálat koordináló minőségben az Európai Bizottsággal együtt ennek érdekében működik. Komoly eh, ajánlásokat fogalmaztunk meg a Moldáv fél részére tavaly azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a DCFTA tárgyalásokat elkezdeni. A moldáv félnek most ezeket az ajánlásokat el kell fogadnia, erre vonatkozóan egy tervet vonatkoztak ki, a tárgyalás dolgoztak ki. A DCFTA tárgyalási menetrendjét pedig a tanács elé tárjuk. A mi belső tervezési folyamatunk immár a vége felé közeledik. Eh, a szó van az anyagban abban is, hogy hogyan vehetne részt Moldávia a közösségi ügynökségek munkájában és programokban. Itt örömmel tájékoztatom önöket, hogy elkezdtünk erről párbeszédet folytatni, illetve megvizsgálni ezt a témát a jogászainkkal, és egy olyan fejezetet készítünk elő, amely lehetővé tenné Moldáviának a részvételét az ügynökségek munkájában, valamint egyes programokban. E, az egyik lehetőség jogilag az egy jegyzőkönyv hozzácsapása ahhoz a társulási megállapodáshoz, amely, e, e, amely tervbe van véve. Ne feledjék ugyanakkor, hogy ezek csak tervek de természetesen szívesen válaszolok a felvetésekre. Emellett folyamatosan konzultálni fogunk az Európai Parlamenttel, és a parlamenti dimenziót is felvetjük a készülő anyagban. Az Európai Parlament tagjainak információhoz jutásával kapcsolatban is elhangzottak itt megjegyzések. Ezek az anyagok bármikor hozzáférhetőek a képviselők számára, ráadásul vagy formálisan eh, tájékoztatjuk a parlamentet eh, a raportőrön, illetve a külügyi bizottságon keresztül, eh, vagy informálisan mi munkatársaink is rendelkeznek kapcsolatokkal az Európai Parlamentben. Van még egy-két téma, ami itt felmerült. Az egyik a német nem hivatalos anyag, itt eh, hadd mondjam el, hogy eh, hektikus tárgyalások folynak a moszkvai eh, konferencia előkészítésére. Egy sor anyag készült ebből a célból, a moldáviaiak is készítettek anyagot, a nyeszteren túliak is, van egy orosz munkaanyag, egy ukrán munkaanyag, van egy amerikai EU közös munkaanyag, illetve van egy berlini nem hivatalos anyag, természetesen én ezt olvastam, és ezt az anyagot megfelelőnek tartom a nyeszteren túli terület problémáink megoldása szempontjából. A németek hozzáállása egyébként konstruktív és segítő kész volt mindig, noha Németország nem része az 5 plusz 2-es felállásnak. Ami a lengyel elnökség által elérhető célkitűzéseket illeti, Tudatában vagyunk annak, hogy a hamarosan szíra lépő lengyel elnökség komoly jelentőséget tulajdonít a keleti partnerségnek. Én azt gondolom, hogy ezen a területen komoly eredményeket tudunk elérni együtt, és általánosságban a lengyel elnökségtől én azt szeretném látni, hogy Szeptemberben Varsóban egy sikeres EU e, keleti partnerségi csúcs, e, csúcsot rendezzen, amely előre lendíti majd a keleti partnerség ügyeit, a lehető legtöbb konkrét eredményt érjenek el e, ezen a területen, ami pedig Moldáviát illeti ott a DCFTA tárgyalások elindítása az egyik lehetőség, illetve a lehető legkomolyabb előrelépés elérése a vízumliberalizációs cselekvési terv megvalósítása területén ez ugyanis az keleti partnerségi program életképességét is bizonyítaná. Elnök úr végezetül hadd biztosítsam önt arról, hogy önt is és a bizottság tagjait szívesen tájékoztatom a tárgyalásaink eredményéről a jövőben is. Köszönöm. Also, thank you, Director Light. Köszönet eh, Lajcsák igazgató úrnak nem csak a tájékoztatásért, nem csak a kérdésekre adott válaszért, hanem azért is, mert mindig a rendelkezésünkre áll, amikor csak eh, fontos témákról beszélünk, őt érintő témákról beszélünk itt az ülésen, akkor mindig hajlandó eljönni hozzánk. Most pedig az előadót, Watson úrat szeretném fölkérni arra, hogy foglalja össze a vitát. Watson úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek az ajánlásokért, és Lajcsak úrnak is szeretnék köszönetet mondani a tájékoztatásért. Hogyha megnézzük a szöveget, akkor elkerülhetetlen, hogy láttunk bizonyos összeegyeztetetlen szövegeket. Például a P pontban arról beszélünk, hogy biztosítani kell a kereskedelmi forgalom rugalmas haladását természetesen nem emberkereskedelmről van szó, ugye a traffic szónak többféle jelentése van angolul. Hasonló módon köszönöm Préda úrnak, hogy jelezte, hogy Moldováról nem csak úgy kell beszélni, mint a következő sikertörténetről, hanem mint jelenlegi sikertörténetről de talán az első sikertörténetként beszélhetnénk Moldováról, hiszen azt reméljük, hogy majd le- lesznek további sikertörténetek is. Elnök úr, örülök annak, hogy a lengyel elnökség számára nagyon fontos lesz ez a téma. Az egész folyamatot támogatni fogja. Beszéltem Radek Szekoszkival, külügyminiszterrel, és tudom, hogy mennyire fontos számára, hogy előre mozdítsa a ezt a témát Moldovával. Makovei asszony beszélt a befagyott konfliktusokról. Persze sok minden függ a jövő heti moszkvai tárgyalástól, ahol az 5 plusz 2-es felállásban történik majd az egyeztetés. Reagálva a következő hozzászólásra, igen, ismerem ezt a német nem hivatalos szöveget, és nem tudom, hogy most explicit módon a jelentésben ezt említeni kellene. Várjuk meg, hogy hogyan alakulnak a folyamatok, és akkor esetleg néhány megjegyzést az 5 plusz 2-es előrehadásból át tudunk venni majd a jelentésbe is. Hálás vagyok Préda és Pászkóraknak is a javaslatokért, és várom az módosító indítványaikat. Ahogy elnök úr is mondta, nagyon fontos időszakot él most Moldova. Sok hasznos javaslatot hallottam, igen, említeni kellene valóban a dokumentumban a Fekete-tengeri stratégiát, ahogy ezt Schutz képviselő jelezte. Aztán valószínűleg, ahogy Wes Bilder és mások is javasolták, az M pontot esetleg módosítani kéne a diszkriminációmentesség témájában. Tudom, hogy jó magam is, és több kolléga számára is nagyon fontos, hogy előrelépés lássunk Moldovában a megkülönbözhetés elleni harc területén. Karina Fúzúnak is szeretnék köszönetet mondani, hogy említette a jogalkotási helyzetet ebben a témában. Elnök úr, ahogy Czaszkowski úr is javasolta, tehát én is szívesen venném, hogyha például az ügynökségi csatlakozásokat pontosabban említeni tudnánk, és természetesen várjuk az Alkotmánybíróság döntését. Talán a nehezebb politikai témáról van itt szó Modovában, Fuzu asszony erre hívta fel a figyelmünket. Lecsakor beszélt, és a konstruktív oldalról tetszett ez a kifejezés. Persze, e, igazgató úr, mi sokan az EKS-t is konstruktív oldalnak látjuk, építési területként látjuk, Természetesen gyors előrehaladást szeretnénk itt látni, és hálás vagyok az igazgatónak is, és a kollégáknak is, hogyha segítenek majd a jelentés alakításában. Köszönöm. Grazie, Sir Graham. Eh, abbiamo... Köszönet, Graham úr. A terveink szerint a módosító indítványok benyújtásának a határideje június 21-e 12 óra. Július 12-én lesz a módosítóvitájuk megvitatása, és a szakbizottsági szavazás pedig július 13-án lesz, a plenárisra pedig valószínűleg szeptemberben kerül majd a jelentés. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt, és külön köszönet Lácsek igazgató úrnak. Nagyon kedves volt, hogy itt maradt velünk, és most elköszönünk tőle. Köszönjük szépen ezt a segítséget, és jó munkát kívánok neki azért, hogy a késedelmünket egy kicsit ledolgozzuk már, és átérünk a következő napi rendi pontra. Az unió éves költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok. De ha valaki szót kér, Brokkor ugye szót kér, akkor megszakítjuk most a, ezt a megbeszélést, és már is átadom neki a szót, Brokkor. Azt szeretném kérni, Golkier és más kollégák nevében. Az előző kozák ülésen jelen voltunk, és talán érdekes lehetne a szakbizottság számára, hogy a parlamentnek milyen szerepe volt, és hogy milyen álláspontot fogalmaztunk meg az Európai Parlament képviseletében a külső politika, illetve a nemzeti parlamentekkel való együttműködés elősegítése területén, úgyhogy azt hiszem, hogy minden frakció egyet ért, hogy ezt a rövid szöveget talán erről határozhatunk a jövő héten, ezt meg lehetne küldeni és hogyha meg tudná erősíteni, hogy ezt megküldjük minden tagnak, és jövő héten erről dönteni, illetve határozni tudjunk, hogy még a júliusi Strasburgi héten ezt napirendre tudjuk. Elnök Brock úr, teljesen egyetértek önnel, sőt, kérem, hogy ön legyen az előadója egy állásfoglalásnak ebben a témában. Már a következő 21-i ülésen el is tudnánk ezt fogadni, és így le tudjuk zárni a témát, ahogy ön is javasolta. Akkor most nem. Muniz asszony kért szót, tessék. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nincsen kifogásom, de eléggé meglepő, hogy annak ellenére, hogy erről a koordinátorok nem döntöttek egyértelműen, Guártiári képviselő és az ő frakciója már egyeztetett erről. Hogyha van ellenvetés, akkor persze részletesen megbeszélhetjük a témát, de úgy tűnt, hogy a javaslat két frakció részéről érkezett gyakorlatilag, ezért gyorsan le akartam zárni azért, hogy a határidőket be tudjuk tartani. Tessék. No hay objeciones, hay petición de aclaraciones sobre el procedimiento. Én tehát még egyszer nem eh, kifogásolom, mert csak az eljárás szeretném tisztázni. Két különböző frakciócsoport részéről két képviselő megállapodott egy jelentésevő kijelölésében, ami nem eh, elfogadható. Hét frakció van a parlamentben, tehát együttesen kell döntenünk. Én nem kifogásolom ezt a javaslatot, csak az eljárást kérdőjelezem meg. Gualtieri képviselő és Brock képviselő is megbízást kapott arra, hogy foglalkoznak a témával. Én ezt csak megerősítettem. Mondjuk fogalmazunk úgy, hogy a kérdés végleges lezárása érdekében Gualtieri képviselő. Majd eh, megpróbálom tisztázni ezt a témát. A kibővített eh, AFED bíró ülés eh, már megbízást adott három tagnak, hogy tárgyaljon a nemzeti parlamentekkel erről a témáról, az AFED bizottság nevében. Most a javaslat az, hogy egy szöveg formáját öltse ennek a munkának az eredménye, ennek a tapasztalatgyűjtésnek az eredménye, és akkor erről a szövegről a jövő héten tudunk vitát folytatni. Úgyhogy a koordinátorok már foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ott minden frakció képviselve volt. Elnök, persze, rendben, igen, tudtuk, de jogos, hogy részletes tájékoztatást adjunk eh, erről annak, aki azt kéri. Átérünk a következő napi rendi pontra. Az unió éves költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok, előadó Brandner képviselő, a véleménytervezetet a Költségvetési Bizottságnak címezzük, júliusban fogják majd elfogadni az Európai Unió pénzügyi szabályozatának a reformjával foglalkoznak. A rendes jogalkotási formában történik, vagyis együttöltés keretében történik ez a folyamat, ezért az elfogadáshoz jelentős időre lesz majd szükség. Már is átadom a szót Brandner képviselőnek, és kérem, hogy mutassa be a jogalkotási javaslatát. Önni a szó. Köszönöm szépen. A koordinátorok az előző kérdésről valóban tárgyaltak, amit támogatunk. Most rátérve a költségvetésre, és angolul fogok beszélni, mert az összes szöveg, minden anyag angolul készült, úgyhogy talán röviden a háttérről, illetve a háttérben meghúzódó elképzelésekről. Az árnyék jelentéstevőkkel a múlt héten találkoztam Strasbourgban, és nagyon hasznos volt meghallgatni az ötleteiket. A fő cél, hogy növeljük az EU-s támogatások rugalmasságát és a folyosítás sebességét, különösen természeti katasztrófák esetén. De szeretnénk ezt kiegészíteni azzal is, hogy például Észak-Afrikában a demokratikus átmenet kapcsán fel kéne gyorsítani a finanszírozás folyosítását. Itt ezek az események nem természeti katasztrófák, de tulajdonképpen az észak-afrikai eseményeket egyfajta politikai cunaminak is minősíthetjük. Tehát az ilyen jellegű eseményekre is minél gyorsabban kell reagálnunk. Egy további fontos szempont az, hogy erősítsük a koordinációt a külföldi donorokkal, illetve egy javaslat született arra is, hogy európai alapok jöjjenek létre. Van a Világbanknak is ilyen alapja, vagy az ENSZ-nek, de talán célszerű lenne, ha az EU is létrehozna egy ilyen alapkezelő alapot, amibe más donorok, a Világbank, az ENSZ vagy tagállamok is befizethetnek, és ez az alap kezelné a különböző befizetéseket. Gressle asszony, a Költségvetési Szakbizottság jelentéstevője azt mondta, hogy a bizottság álláspontját elfogadja. Itt mi ennél nyitottabbak vagyunk, hiszen itt lehet, szóba jöhet az Európai Beruházási Bank is, vagy egyes ország esetében a CSDP missziók is kezelhetnék ezeket az alapokat. Az egyes tagállamokban szokásos magánbankok is részt vehetnének ebben miután ők rendelkeznek tapasztalatokkal, épp úgy, mint az Európai Beruházási Alap. Az EU Trust Fund egy teljesen újszerű dolog az EU külkapcsolataiban, ami komoly újdonság lehet a jövőben. És természetesen az administratív terhek csökkentése egy általános cél, különösen harmadik országok vonatkozásában, olyan országok vonatkozásában, amelyek egyelőre még nem felelnek meg az EU normáknak. És felmerült a kockázatkezelés kérdése. Néhány módosítót szeretnék most ismertetni, illetve ezeket megmagyarázni. Gressle asszony módosítója a nemzet nemzetközi humanitárius katasztrófák és válságok esetében, ami a költségvetési év után következik be, itt ő azt javasolja, hogy ne csak a fel nem használt összegeket vagy forrásokat használjuk fel, hanem már a következő év költségvetését is. Én nem tudom, hogy ez mennyire jó ötlet, ugyanis véleményem szerint ez lehetővé teszi, hogy a bizottság ne, új, ne kérjen új pénzeket a tagállamoktól, hanem már a következő évi költségvetéshez nyúljon, miközben a mars, a mozgástér meglehetősen szűkös. A pénzügyi keret végére ez szerintem komoly nehézségeket okozhat, hogyha így előre görgetjük a felhasználásokat, de várom a véleményeiket ezzel kapcsolatosan. Felmerül továbbá a kérdés, hogy ki, tehát a végrehajtási hatáskörök kérdése. Az EKS-szel kapcsolatosan azt mondtuk ki, hogy az EKS a saját administratív költségvetésért felelős. A delegációkban azonban nincs kellő számú munkatárs a külügyi szolgálat részéről. Tehát a külügyi szolgálat is sokszor kéri, hogy a felhatalmazását visszaadhatja-e a bizottságnak pusztán praktikus okokból. Az AFE számára egy régóta nyitott kérdés, a CSDP missziókkal kapcsolatos költségvetési sor. Ez semmi újdonságot nem jelent, de ezt újból felvetettük. Ami pedig a költségvetési támogatást illeti, ezzel kapcsolatosan asszony számos módosítót nyújtott be, és a bizottság egy zöld könyvet készít. Az egyik kérdés az, hogy megelőlegezzük-e a vitákat, vagy azt mondjuk, hogy az egész költségvetés támogatási folyamatban a parlamentnek szerepe kell, hogy legyen. Tehát, hogy ezt most eh, elfogadjuk-e, vagy pedig a módosítókra hagyjuk. Ami a monitorozást illeti, itt Kresszlasszony arra azt kéri, hogy a nemzeti parlamentek is erősítsék meg a költségvetés támogatását, és itt civil szervezeteknek is lenne szerepe, például a Transparency International. A, ugyanis nem kizárható, hogy a parlamenti képviselők is korruptak. Felmerül a kérdés a központi befogadási költségvetéssel kapcsolatosan. Vannak olyan szervezetek, amelyek nem hajtották végre a megfelelő támogatással vagy támogatást élvező projekteket, ezek fekete listára kerülnek. Ugyanakkor itt felmerül az adatvédelem kérdése is. Úgyhogy itt szeretnénk egy olyan módosítással vagy kiegésztéssel élni, hogy ezt az adatvédelmet biztosítsuk az azt kérő országok számára. A trust fundokról már szóltam, és általánosságban a preambulum pontok kapcsán Vannak olyan esetek, eh, ahol rugalmasságra, illetve egy gyorsabb folyosításra van szükség, humanitárius eh, támogatásra, és itt kiegészítenénk azzal, hogy olyan esetekben is, amik eh, a demokráciát fenyegetik, vagy fegyveres konfliktussal fenyegetnek, ugyanis ilyen helyzetekben gyorsan kell fellépnünk. Tehát összességében ennyit kívántam elmondani, és néhány pontot szerettem volna csak kiemelni, de várom a hozzászólásaikat. Köszönöm. Galtieri képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Nekem mondjam, hogy ez a jelentés tervezet, amelyet Brandt képviselő készített, nagyon jó. Komplex problémával foglalkozik, a pénzügyi szabályok felülvizsgálatával. Vagyis két igényt kell összeegyeztetni, mindkét igény nagyon fontos. Egyrészt az ellenőrzés, átláthatóság, részletesen pontosan meghatározott eljárások igénye, ami a költségvetési hatóság számára lehetővé teszi, hogy ellenőrizni lehessen az EU-s források felhasználását. Másrészt egy szintén különösen fontos igény az EU külügyi cselekvése tekintetében, hogy rugalmas és gyors reakcióidővel kell felhasználni a forrásokat. A bizottsági válasz és az előadó Gressle előadó Költségvetési Bizottság részéről különböző megoldásokat javasolnak a két igény összeegyeztetésére. Összességében meggyőzőek az indokok, de azért vannak bizonyos kritikus pontok. Franciska Bratner javaslata próbálja megoldani, megoldást találni ezekre a kritikus pontokra, és a megoldásokkal általánosságban egyetértünk. Támogatni tudjuk a fel nem használt források felhasználását december 1-én, de nem a következő év terhére, vagy következő évek terhére. A Trust Fundot elfogadjuk, de legyenek korlátok, mondjuk lehet, hogy kevésbé szigorú korlátokat kéne felállítani ahhoz képest, mint amit a Gressler képviselő javasol. Minden esetre a magán felhasználású, felhasználásnál korlátokat kell felállítani. Aztán visszamenőlegesen kerülhessen sor felhasználásra, amikor válság nem csak humanitárius, hanem akár más jellegű válságok merülnek föl. Például kríziskezelés, politikai kríziskezelésre van szükség, nem csak katasztrófákkal kapcsolatban. Tenderezés, harmadik országok részvétele, meg kell próbálni korlátozni az akadályokat a harmadik országok előtt, hogy ők is részt vehessenek a forráskezelésben. Összességében pozitív a véleményünk a tervezetről, és különösen támogatjuk azt a módosítást, amely a átláthatóságot akarja fokozni az összes misszió esetében. Ugye három missziónál sikerült ezt elérnünk, most szeretnénk azt elérni, hogy teljes váljon ez a munka, mindenhol érvényesüljön a fokozottabb átláthatóság. Viszont továbbra is problémásnak tartok egy témát, amiről nem szól a Brandner féle szöveg. Az 55-ös pénzügyi szabályzattal kapcsolatos módosító indítvány az előadó részéről. Így szerepel egy lehetőség a bizottsági költségvetés végrehajtására az Unió delegáció bizottsági tagjai részéről Erről beszéltem a Gressnek képviselővel is, ő is megerősíti, e- hogy itt azért ellentmondás merülhet föl. Hogyha plusz hatáskörről van szó, vagy valami miatt plusz koordinációra van szükség a delegáció vezetők részéről, akkor ez helyes. Viszont arról van szó, hogy csökkenteni kívánják a delegáció vezetőket, akik persze nem a bizottság megbizotjai, de ennek ellenére mégiscsak a bizottságot képviselik hogy felügyeletre korlátozzuk az ő szerepüket, a delegáció vezetők szerepét, az viszont jelentősen módosítaná az átfogó egyensúlyt, amit az eksz sikerült kialakítani. Úgyhogy ebben az esetben ezt nem tudjuk támogatni. Úgy gondolom, hogy az költségvetési bizottság előadójának nem ez a célja, úgyhogy pontosabban kell megfogalmazni ezt a témát. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, Gualtieri képviselő. Nenszki képviselője a szó, ő is árnyék előadója a néppárt részéről a témának. Köszönöm. Először is támogatok, gratulálok Gressle és Brantne asszonynak. Ami az európai költségvetés menedzselésére vonatkozó szabály kidolgozását illeti, és ezek fontosságát illeti, azt gondolom, hogy az Európai Parlament javaslatai jó irányba mozdulnak el, és hozzájárulnak az európai adófizetők pénzének megfelelő felhasználásához, különös tekintettel Különösen támogatom Brantner asszonynak azt a javaslatát, hogy külön költségvetési sort hozzunk létre minden CFSP eh, vagy különös biztonságpolitikai eh, eh, misszióra. A pénzügyi rendelettel kapcsolatban vannak nézetkülönbségek köztünk, szerintünk csak az Európai Bizottságnak szabadna kezelni az európai trust fundokat, más E, testület ne e, gyakoroljon felettük kontrollt a hatékonyság érdekében. E, Gressle asszony módosítóját, illetve javaslatát szintén támogatom, miszerint az európai befektetési bankok leányvállalatai ne kapjanak lehetőséget arra, hogy az európai adófizetők pénzét menedzseljék, illetve ezzel gazdálkodjanak, hiszen adófizető pénzekről van szó. Az elkövetkezendő megbeszélések során eh, felvilágosítást fogok kérni az 53-as cikkre vonatkozó eh, módosítóval kapcsolatban, amely eh, delegációról szól, az EU delegációkon működő, illetve dolgozó tisztviselőkről szól és azok státuszáról, ugyanis eh, az európai költségvetési eh, menedzsment eh, szervezet kezeli a külügyi szolgálat személyzeti kiadásait és pénzeit is. Most mi egy redelegációról, egy visszadelegálásról beszélünk, és igazán azt szeretném kérdezni, hogy jól értelmezem-e ezt a e, módosítást, a tízes módosítóra utalnék még, amely retroaktív e, e, pénz kifizetésekről szól, különös tekintettel a humanitárius műveletekre, katasztrófákra, és olyan helyzetekre, amelyek fegyveres konfliktusokkal fenyegetnek. Miért, van, miért gondolják, hogy erre a tisztázásra szükség van? Nem gondolják-e, hogy a szükséghelyzet kifejezés az magában foglalja a fegyveres konfliktus esélyét is, vagy valami miatt úgy gondolják, hogy az nem foglalja magában. a libiai humanitárius segítségnyújtási szükségletekre e, gondolok, illetve egyéb konfliktusokra, e, ahol tudunk segítséget nyújtani az jogszabály módosítása nélkül is. Köszönöm. Jelten Maki képviselője a szó, ő az AD Árnyék előadója. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Franciska Brandnernek ezt a kiváló munkát, az együttműködést. A múlt heti ülés valóban rendkívül jó volt, és szükségünk is volt rá. Ez is rámutat arra, hogy a bizottságunknak sokkal jobban kell összpontosítani a költségvetéssel kapcsolatos kérdésekre, a költségvetés végrehajtására, illetve minden olyan kérdésre, ami a költségvetési eljárással összefügg. Támogatom Brandner asszony módosító indítványait. Én személy szerint azonban eléggé szkeptikus vagyok, a közvetlen költségvetési támogatást illetően nem vagyok benne biztos, hogy a, ennek a jelentésben kell feltétlenül megjelennie, de a jövőben mindenféleképpen foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, annak érdekében, hogy a pénzek, a források oda menjenek, ahova kell. That concerns also implementation and, and so. Tehát ez a végrehajtással kapcsolatos kérdés. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, amit Brandner kollégám már említett, hogy a következő évek költségvetéseinek terhére fizetünk ki. Én egy kicsikét óvatosabban állnék ehhez a kérdéshez, ugyanis előfordulhat, hogy márciusra már kiürül az az évi költségvetés, addigra már felhasználtunk minden forrást. Két módosítót szeretnék említeni, amit én javasoltam. A 31-es cikkhez, annak is második bekezdéséhez. Én javasolnám, hogy a fokozott átláthatóság is szerepeljen itt. A honlapokon mindig aktuális információt kell megjelentetni a felhasznált forrásokról, ugyanis az adófizetőknek jogában áll tudni, hogy milyen eredményekkel használtuk fel a forrásokat, és ez abban is segít minket, hogy minél többen érdeklődjenek a fejlemények iránt. A másik módosító pedig a 38-as cikkre vonatkozik. Itt a visszaélések kérdésével kívánok foglalkozni. Most például minden évben meghatározott összegeket fordítunk és adunk a palesztin kormánynak, miközben az év közepén egy másik költségvetés készül. És gyakorlatilag már az év elején tudjuk, hogy itt visszaélések vannak. At the beginning of year we should... Tehát az év elején meg kell próbálnunk már azt biztosan meghatározni, hogy mire fordítjuk a forrásokat. Lehet, hogy olyasmi olyan dolgok is vannak, amikről előre nincs tudomásunk. És ennek ellenére, hogy, hogy vannak váratlan vagy nem előre nem látott események, minden hónapban újabb összegeket javasolunk. Köszönöm. Lehetne képviselője a szó, hogy összefoglalja a vitát. Önél szó. Köszönöm szépen a nagyon hasznos megjegyzéseket, és akkor most sorban venném a hozzászólásokat. Először is Gavaltieri úrnak az 55-ös cikkel kapcsolatos aggáját osztom ami a delegációk munkatársait, illetve vezetőit illeti. Hogyha pontosabban megfogalmazná a szöveget, az nagyon hasznos lenne. Itt ugyanis egy kiterjesztésről és nem korlátozásról van szó. Tehát jó lenne, hogyha egy konkrét szövegjavaslatot kapnék. Ugyanis ezt félre lehet értelmezni így, és ezt mindenféleképpen el akarjuk kerülni. Lenszki asszony, a trust fundokat említette, egyetértek Greszle asszonyjal, és én ellenzem a bizottság azt a megközelítését, hogy magánbankok kezeljék ezt az alapot. Ez szerintem egy kicsikét túlzás. Ugyanakkor az Európai Beruházási Bank egy jó javaslat lehet, ugyanis ők rendelkeznek a szakértelemmel, tehát ezt végig kéne gondolni, hogy ezt az alapot ki kezelje, de tartózkodni kéne attól, hogy annyira megnyissuk itt a terepet, mint ahogy ezt a bizottság javasolja. Az 53-as pont 4-es bekezdést is említették. Itt a bizottság az operatív kiadásokat a delegáció vezetőkre delegálta. És a költségvetési szolgálat, vagy illetve a külügyi szolgálat költségvetése pedig a saját hatásköre. Itt olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy ez nem mindig lehetséges, hiszen nagyon gyakran a delegációkban nincs elegendő külügyi szolgálati munkatárs. Tehát ezzel visszaszáll a felhatalmazás a bizottságra, ami eléggé furcsa, hiszen egyrészt a külügyi szolgálat küzdött azért, hogy megkapja ezt a hatáskört, miközben a gyakorlatban ez sok országban fizikailag nem kivitelezhető. Tehát sajnos ez a helyzet. A 120-assal kapcsolatosan szeretnék valamit pontosítani. Tehát egy válság nem biztos, hogy már fegyveres konfliktus, de lehet, hogy azzal fenyeget. Tehát itt prevencióról van szó gyorsan kell az EU-nak lépnie, ugyanis nagyon gyakran már túl késő van ahhoz, hogy prevencióról beszéljünk, és amikor figyelmeztetést kapunk, akkor már nem biztos, hogy tudunk változtatni és rugalmasan reagálni. Tehát itt a konfliktus megakadályozásáról kell beszélni olyan helyzetekben, amikor gyorsan akarunk lépni, annak érdekében, hogy egy fegyveres konfliktussá fajuljon a helyzet. Tehát itt a válságkezeléssel kapcsolatosan a konfliktus megelőzés kap hangsúlyt. Remélem, hogy ezzel világossá változó, vált ez a módosító. Én értem az aggájait, hogy valóban kell foglalkoznunk a költségvetési kérdésekkel, és a köz, közvetlen költségvetési támogatást említette. Úgy gondolja, hogy ezt itt ki kéne hagyni, és a DEVE erre vonatkozóan egy megfelelő eljárással rendelkezik, nem kéne ennek a folyamatnak elébe mennie. Úgyhogy talán egy módosítót nyújthat be, ami arra vonatkozik, hogy töröljük ezt a részt. Talán ez lenne a legjobb. A 31-es cikkre vonatkozó javaslat kiváló, tehát itt az átláthatósággal kapcsolatosan nagyon fontos, hogy az eredményt is tudjuk, ne csak a kedvezményezetteket. És a 38-as cikkel kapcsolatosan a módosítók költségvetés tervezettel kapcsolatosan itt két kicsit kettős érzésem támad, hiszen ezek a számos kiadás előre látható, viszont Gressle jelentés tevő azt hogy számos területen csak egy módosításra szeretnék korlátozni az ilyen eseteket. Lehet azonban előfordulhat, hogy kétszer is szükség van a módosításra. Tehát a kettő között valamilyen egyensúlyt kéne találni. Hát valóban lehet, hogy korlátozni kéne, hiszen számos visszaélés történt. Más különben a szöveget változatlanul hagynám, hiszen valóban véget kell vetni a visszaéléseknek, de lehet, hogy a kettő között valahol a középút a megoldás asszony nagyon együttműködőkész volt. Itt egy nagyon hosszú szövegről van szó, amihez módosítók érvény, érke, viszonylag kevés módosító érkezett, tehát ő kiváló munkát végzett, csak néhány változást javasoltunk, ezért készítettük el a saját véleményünket, de szerintem Gressler asszony jelentése kiváló, és kiválóan együttműködött velünk. És elnézést, hogy ilyen kevés időm volt. Nem mindig egyszerű az ilyen munka egy ilyen véleményt kidolgozni, de azt hiszem, hogy kiváló input lesz ez a Költségvetési Szakbizottság munkájához, és köszönöm az együttműködésüket. Köszönöm, Brádner képviselő. Módosító indítványok benyújtása június 17-e, 12 órakor, mint mindig. Június 21-én szavazunk a szakbizottságban. Utolsó napirendi pont a ma délutáni ülésünkön. Belder képviselő az Izrael fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnökének a beszámolója a május 24-e 27-e közt izraeli látogatásáról. Az egyes delegáció vezetőknek mindig megadjuk a lehetőséget, hogy beszámoljanak a látogatásaikról. Nemrég hallgattuk meg de rossz a képviselő beszámolóját a palesztin alkotmányozó tanácsnál tett Jeruzsálemi látogatásról, és ma pedig Belder képviselőnek adjuk meg a lehetőséget, hogy beszámoljon az izraeli intézményeknél tett látogatásáról. Belder úr, öné a szó. Eh, Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ez a munkalátogatás, amit most Izraelben tettünk 2011. május 24 és 27 között, rendkívül konstruktív és sikeres volt. Nagyon változatos programot csináltak számunkra, és megismerhettünk egy sor társadalmi és kulturális aspektusát az izraeli társadalomnak. Az egyik fénypontja a látogatásnak természetesen Knesset tagjaival való találkozás volt. Stanley EU nagykövet tartott egy bevezető előadást nekünk rögtön az első napon, és Stanley úr azt mondta, a nagykövet úr azt mondta, hogy a Netanyahu kormány helyzete rendkívül stabil. Röviden felsorolnám azokat a témákat is, amelyeket mi felvetettünk, illetve az izraeli, demokrá- az izraeli válaszsal is kitérnék. Beszéltünk a közelkeleti demokráciáról, illetve arról, hogy a demokratikus változásokra Izrael hogyan reagál, a környező országokban bekövetkezett fejleményekre Izrael némi aggodalommal reagál. Kitértünk arra a palesztin felvetésre is, hogy szeptemberben az ENSZ közgyűlésén egyoldalúan kikiáltják majd saját államiságukat mindenki a Knesset részéről arra próbált rá, rá bírni bennünket, hogy mi forduljunk szembe ezzel a palesztin törekvéssel. A Kadima képviselője Knessetben arra kértek bennünket, hogy a Hamaszt semmilyen legitimációban ne részesítsük, különös tekintettel arra, hogy a Hamas és a fata közelmúltban kibékültek. Beszéltünk a bilaterális kapcsolatokról, és zsidó kollégáink a nemzeti, nemzetközi kereskedelmi bizottság megállapodásairól is beszéltek. Beszéltünk az iszlám szerepéről Európában, és egy záró ceremóniát is vendégül láttak bennünket. A Knesset elnöke eljött erre a záró aktusra, és egy kis beszédet tartott, amelyben azt mondta, hogy Izrael továbbra is békét akar, és eh, hogy megpróbálnak eh, eh, békét kötni a szomszédokkal ugyanakkor biztonsági kérdésekben nem tudnak kompromisszumot kötni nem hajlandók tárgyalni olyan partnerrel, amely nem fogadja el Izrael létét, illetve Izrael megsemmisítését céljai között szerepelteti. A későbbi programpontok egyik eh, fénypontja a bevándorló befogadási központ meglátogatása volt, Eh, ahova friss bevándorlók érkeznek, és ahol tájékoztást kaptunk arról, hogy a frissen bevándorolt zsidókat hogyan próbálják segíteni a letelepedésben. Itt eh, történelmi és földrajzi eh, különbségek vannak. Emellett egy tánc és futball bemutatót is megtekintettünk A Bauhaus utat is bejártuk, építészeti élményekben volt részünk, és találkoztunk a polgármesterrel is. A Belo Rogozin iskolában is jártunk, ahol a menekültek gyermekeit oktatják, mégpedig egy különleges tanrend alapján. Emellett eh, egy eh, tájékoztatást kaptunk a eh, gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos, illetve az azt kezelő tudományos intézet részéről is. Szeretném megköszönni tehát az izraeli nagykövetség segítségét a delegáció utazásának előkészítésében, és szeretném megköszönni a tolmácsok munkáját és ezen a delegáción. És most szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Belder kollégánk társa, de rossz a képviselő következik. A palesztin jogalkotási tanács delegációjának a vezetője, önél szó. Köszönöm szépen, Albertini úr, és köszönet Bastiannak, hogy részletesen beszámolt erről az izraeli látogatásról. Rendkívül fontos, hogy az AFET részletes tájékoztatást kapjon a delegációktól. Ön is elnök úr említette, hogy nemrég az AFET-nek beszámolt a palesztin delegáció vezetője, a delegációról. Néhány megjegyzéssel élnék csak. Buzek elnök úr bizonyára tudják, hogy ma Izraelben van, négy napos látogatást tesz, és a Knesset előtt ma szólalt fel, nagyon jó beszédet tartott véleményem szerint, nagyon kiegyensúlyozott véleményt osztott meg a Knessettel, hogy hogyan kellene a konfliktust kezelni és lezárni és nagyon fontos, nagyon hangsúlyozta, hogy sürgősen tárgyalni kell a palesztinoknak és az izraelieknek, hogyha a békét el akarjuk élni. Fontos, hogy a régióban béke legyen, és ehhez feltétel a palesztin-izraeli béke. Ez tudja garantálni Izrael biztonságát, demokráciát Izraelben, az emberi jogok tiszteletben tartását, és hasonló módon a palesztinok számára is ugyanezeket a jogokat biztosítani kell. Fontosnak tartom azt is, hogy a politikai vitáink során, amikor ilyen témákról beszéljük, ne felejtsük el ezeket az aspektusokat. Meg kell, hogy mondjam, hogy számomra nagyon fontos, hogy az izraeli kormány rendkívül erőfeszítéseket tett a, a tekintetben, hogy a, mindenkit meggyőzzenek arról, hogy a palesztin eh, ENSZ fölépés az hibás kampányt indítottak azért, hogy a palesztinok ne legyenek sikeresek az ENSZ előtt, és mindenkit, akit meg tudnak győzni, meg akarnak győzni a tárgyalások megkezdésétől, hiszen egyre kevesebb az idő. Bastian Rut, ott volt Bastian a területen, én is ott voltam, és sok emberrel találkoztam, és mindenkinek az a véleménye, hogy már nincs idő, és még hogyha Izraelnek sikerülne is blokkolnia az egyoldalú palesztin nyilatkozatot a szeptemberben, hát akkor ez hogyan fokozná Izrael biztonságát? Hogyan hozna, hozná közelebb a békét? Ezeket a kérdéseket kell föltegyük magunknak. Mindenkit arra kérek, hogy a próbáljuk meggyőzni a palesztinokat és az izraelieket, hogy vegyék komolyan a tárgyalásokat, próbálják lezárni a kérdéseket. Az EU készen áll arra, az Egyesült Államok is készen áll arra, egész Európa készen áll arra, minden tagállam készen áll arra, hogy segítse ezt a folyamatot. Fontos, hogy ezt megtegyük. Nem egy nullára végződő egyenletről van szó. A palesztin jogok fokozása nem jelenti az izraeliek jogainak a csökkenését, és fordítva. Lényeg, hogy béke legyen, és a demokratikus folyamatokat támogatni kell a régióban. Izraelnek is támogatnia kell ezeket a folyamatokat. Hogyha demokratikus palesztin államot akarunk Izrael szomszédjaként, akkor ez tudja a legjobban az izraeli biztonságot is fokozni. Elnök, köszönöm, de rossz a képviselő. Vigenin képviselője a szó. Köszönöm szépen. Rövid kérdésem lenne csak. Beller úr hangsúlyozta, hogy a tárgyalások Rá nem kerülhet sor anélkül, hogy a felek ne ismernék el egymást. Az ön véleménye szerint nem gondolhatnánk-e egyfajta rugalmasságra? Itt most tudjuk, hogy a Hamászról van szó. Nem lehetséges-e, hogy az izraeli fél különbséget tesz a Hamász és a kormány között, amelyben vannak Hamas képviselők is, a kettő között van különbség, és hogyha Izrael némi rugalmasságot mutat, akkor sokkal könnyebb lenne a helyzet. Köszönöm. Kontis képviselője a szó. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégának a látogatásról tett beszámolójáért. Igazából valami vást vártam, arra vártam, hogy egy értékelést fogunk kapni a palesztin állam elismerés eh, témájában. Ez eh, igazából nem egy izraeli javaslat. Tudtam, hogy eh, bizonyos reakciók lesznek majd Izrael részéről, de azt is szeretem volna tudni, hogy a kormány részéről az izraeli kormány részéről konkrétan milyen volt a reakció erre a potenciális javaslatra? A második kérdésem, hogy terveznek-e látogatást, vagy legalábbis valamilyen kapcsolatfelvételt azért, hogy a gázai övezet problémáját meg lehessen oldani. És az izraeli kormánynak e tekintetben mi a véleménye? Nem akarok túl hosszasan hozzászólni, de azért szeretnék köszönetet mondani előre a kollégának, hogyha választod a kérdéseimre, és azt is szeretném tudni, hogy az ő személyes benyomása milyen volt az izraeli kormányról és a közeketi problémák megoldásáról. Elnök, köszönöm. Muniz képviselője szó. Gracias, presidente he estado en Israel y en, y en Ramallah y en Palestina esta... esta... Köszönöm, elnök úr. Én magam is jártam Izraelben, most pedig a múlt héten Ramallahban, Palesztinában, és mély benyomást tett rám a palesztin nép sorsa. és az izraeli hatóságok szemtelensége az arab tavasz változásaival szemben illetve az, hogy milyen módon reagáltak a Hamas és a Fatah kibékülésére. Úgy tűnik, hogy az izraeli hatóságok nem nagyon örülnek ennek, nem nagyon akarják elfogadni ezt a kibékülést, ráadásul nem hajlandók átgondolni sem annak a lehetőségét, hogy a palesztin hatóságok az ENSZ-ben kinyilvánítsák a, az államiságukat, ők ezt egyoldalúnak nevezik, holott az ENSZ önmagában egy többoldalú szervezet az izraeli és európai parlament közös nyilatkozata feltétel nélküli támogatásáról biztosítja Izraelt. A Kartner és Truman központok, valamint egyéb független szervezetek azonban kifejezetten támogatták a Hamas és a Fatah kibékülését, mert úgy gondolják, hogy így kialakulhat a demokrácia Palesztinában, ráadásul 2012-ben választások lesznek a palesztin területeken. Nem tudom, ön szerint az izraeliek kivel akarnak béketárgyalásokat folytatni? Hamarosan úgy tűnik, hogy az egész palesztin nép képviselőivel megtehetik ezt a kiegyezés után. Szerintem veszélyes az Európai Parlament részéről egy ilyen feltétel nélküli támogatásról biztosítani az egyik felet. Amikor, a, ami a közvetlen tárgyalásokat illeti, tavaly a palesztinok ezt tavaly javasolták, és az egyetlen feltételük az volt, hogy három hónapra fagyasszák be a telepek építését, a zsidó telepek építését megszállt területeken. Erre nem voltak hajlandóak az izraeliek. Az egyéb kezdeményezéseket sem fogadta el Izrael. Tehát úgy tűnik, hogy nem hajlandóak ezeknek a kezdeményezéseknek teret adni, és nem tudják kezelni az egyre súlyosbodó konfliktust. Egyoldalú lépésekre ragadtatják magukat, falat építettek, ráadásul ez a fal túlment a 67-es határokon, minden egyes izraeli lépés túlmutat az ENSZ határozatain és egyoldalú. Munic asszony, köszönöm. kis képviselője a szó, ő az utolsó hozzászóló ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzésem lenne. Tudom, hogy az parlamenti delegáció látogatását követő beszámoló, a Knesseti találkozókról történő beszámoló rendkívül fontos a mi szakbizottság számára. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy a közös nyilatkozatban szerepel az a vélemény, hogy a palesztin állam elismerése ellentmondásos. Ugye a palesztin állam elismerése esetében itt nem egy egyoldalú dologról van szó, hanem egy nagyon komoly, nagyon bonyolult kérdés ez. Valójában az a kérdésem, hogy az Európai Parlamentnek nincs -e konkrét véleménye ez az eljárással kapcsolatban? Van-e valamilyen alapja, valamilyen lehetősége annak, hogy a kollégákkal együtt egy közös állásfoglalást kialakítsunk erre vonatkozóan? hiszen a eddig folytatott gyakorlatnak, az Európai Parlament javaslatainak sem felel meg. Az utolsó közös nyilatkozatban az szerepel, hogy a két fél, az Európai Parlament és az izraeli parlament nem fogja támogatni a két közösség ilyenfajra vonatkozó problémák ilyenfajta megoldását. Az ilyen nyilatkozatok szerintem nem elfogadhatók, nem kiegyensúlyozott egy ilyenfajta nyilatkozat, és nem is segíti elő a konfliktus helyzetek megoldását. Aztán utalás történik az arab elkelésekre és az ezzel kapcsolatos veszélyekre, hogy esetleg az iszlám extrém megnyilvánulások fenyegethetnék az alapvető célokat. Ez szinte már beavatkozás ezen országok belügyeibe. Persze megvan egy ilyen veszély, ez kétségtelen, de úgy gondolom, hogy a demokratikus erők ezekben az országokban eléggé érettek ahhoz, hogy ők maguk felmérjék, hogy milyen veszélyekkel állnak szemben, kivel kell, hogy együttműködjenek, és kivel nem. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Bele képviselője a szó, hogy összefoglalja ezeket a megjegyzéseket. Eh, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm minden kedves kollégámnak a megjegyzéseket. Szeretném hangsúlyozni, hogy találkoztunk a parlamenttel és a parlamenti delegációként nyilván mi kialakíthattuk a saját álláspontunkat, ami egységesen történt. Úgyhogy nagy örömömre szolgál meghallgatni a kollégákat. Nyilvánvalóan ez az élet, és erről szól egy parlament, hogy vannak eltérő vélemények, ami pedig a Hamasszal kapcsolatos kérdést illeti. Utalnék az európai intézmények támogatására, ami felszólította Hamaszt a békés tárgyalásokra. Úgy tűnik számomra, hogy ragaszkodik a Hamas ahhoz, hogy ne ismerje el Izraelt, és itt beszéltünk az arab tavaszról is, hallottunk a közelmúltbeli eseményekről, Damaszkuszról, és ez az egyik arab ország Egyiptomban. Itt inkább az arab térről, nem, nem az arab tavaszról kellene beszélnünk. Én értem, az izraeli fél által hangoztatott aggodalmakat, és magam is próbáltam hangsúlyozni, hogy a delegációnk találkozott a Knesset elnökével és más képviselőkkel, és ami a Hamasszal való megbékélést illeti, ők elfogadhatatlannak tartják azt, hogy egy nemzeti egység kormányjal tárgyaljanak, miközben Hama, a Hamas nem hajlandó feladni egyetlen egy olyan elvét sem, aminek alapján elutasítja Izrael elismerését. Itt egy oldalúságról van szó, és a Knesset elnöke azt mondta, hogy ő hajlandó elfogadni a béke kezet, de nem minden körülmények között. Ehm, eh, Köszönöm, Belder képviselő. A mai munkát ezzel lezárjuk. Holnap kilenckor folytatjuk az ülést. Véleménycsere a magyar külügyminiszterrel az elnökség végén. Köszönöm, lezárom az ülést.